So, liebe... Nos, kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Liebe... Kedves kollégák, Üdvözlöm Önöket az interparlamentaris Konferencia harmadik paneljén. Üdvözlöm a nemzeti parlamenti képviselőket, illetőleg az európai parlamenti képviselőket is egyaránt. A mai délután tárgyát, tárgyait a vita során a következők képezik. Első részben mit is jelent a szociális AAA az európai szociális jogok kérdése merül fel, mint például egy bérmegállapító mechanizmus kialakítása. Aztán 16.30-tól a munkahelyteremtés, illetőleg az erre irányuló beruházások kérdése kerül előtérbe az EU befektetési eszköze és a szakképzési politikák, szakpolitikák lehetőségeit fogjuk megvitatni. Köszönöm szépen a nemzeti parlamenteknek, hogy a kérdés felvetésünkre válaszoltak. Éppen a mai délután összefüggésében elmondhatom, hogy tíz válasz érkezett be. Mielőtt a napi rendbe belevágnánk, üdvözlöm Sors Engelt, ő a Foglalkoztatás és Szociális Bizottság eh, vezetője, elnöke a luxemburgi képviselőtestületnek, és eh, Nikolas Mányos lesz a másik vendégünk, aki a görög parlament szociális bizottságát vezeti. Tudom, hogy megérkezett itt van a házban, talán tárgyalások, interjúk miatt késik némileg. Mielőtt a vitába belevágnánk, a következő eljárást szeretném javasolni, ahogyan ezt már ismerjük a ma délelőtről. Arra kérem tehát önöket, hogy töltsék ki a hozzászílási igényeket, kérdelmeket. Az első résznél van egy, a második pedig a sárga ezzel megfelelő helyre tudjuk tenni a hozzászólásokat. Kérjük, hogy olvasaton töltsék ki. Előfordult ma délelőtt, hogy eh, hát orvosi jellegű aláírással vagy írással töltötték ki, és ilyenkor a nevet nem jól tudom felolvasni, ezért szeretném hogy kérni önöket, hogy jól olvasaton töltsék ki a hozzászólási igényeket. Igyekszem mindenkinek szót adni, aki szót kérte. ezért aztán két percre kell mindjárt az elején korlátozni a hozzászólásokat. Egyes kollégák számára ez meglepő lehet. Az Európai Parlamentben dolgozó kollégák eh, bánni tudnak, rutinosak ebben. A két perces keretre gondolok, és Nikolas Mányos is megérkezett időközben, tehát, mint mondtam, rutinosak ebben az európai parlamenti kollégák, de hát mi sajnáljuk és egyben irigyeljük is önöket azért, hogy a nemzeti parlamentben, parlamentekben hosszabb időt kapnak. Tehát erről van szó, ha túlságosan elnyúlik a dolog, akkor kérem értsék meg, közbe kell avatkoznom. Arról van szó, hogy mindenkinek szeretnénk szót adni. Mielőtt megkezdjük a munkát, belevágunk a témába, röviden bemutatom. A szociális AAA kérdése. Jean-Claude Juncker vezette be ezt a fogalmat, amikor parlamentet, parlamentet, parlamentben tartott beszédet, és egy, a szociális jog egy európai pilléréről beszélt 2015. októberében, aztán ez szóba került, és az Európai Bizottság egy orientációs vitát tartott ebben, és az Európai Bizottság átvette ezt a 2016-os munkaprogramjába. 2016. januárja óta további lépések születtek, konkretizálódott a felvetés, egy első orientációs vita is lefolyt, és megkezdődtek a konzultációk a szociális partnerekkel, a nemzeti, regionális és helyi szint képviselőivel is, de vonatkozik ez a civil társadalom képviselőire is. A cél az, hogy egy szociális pillér jöjjön létre az európai szociális jogok konkretizálása érdekében. Mi a foglalkoztatási szakbizottságban arra törekszünk, hogy egy széles körű konzultatív vita keretében alakuljon ez a folyamat. Hát már vannak el, ellenjavaslatok, új címek, stb. Itt természetesen egy újfajta jogalkotás is szóba kerül európai szinten, amely megfelel a 21. század elvárásainak is adott esetben. Fiatalok munkanélkülisége vetődik fel, a tartós munkanélküliség vetődik fel, fontos témaként ezek ellen fel kell lépni. Ha pedig konkretizálni akarjuk itt a szociális jogok pillérét, akkor a work-life balance, a munka és a magánélet egyensúlya a szülők számára, aztán szakképzési agenda is szóba kerül, illetve a munkaerő mobilitására vonatkozó csomag, ezek ötletek, még a tartalmakat nem látjuk át teljesen. Az Európai Bizottság arra törekszik egyébként, hogy a következő hetekben javaslatok készüljenek erre, és ha megnézzük a szociális, minimális sztenderdeket, szociális jogokat, mm, elég sok definíció jelentkezik az ILO egyezményekben, az Európai Szociális Kartában, és sorolhatnánk tovább. Tehát ezt kéne konkretizálni és kézzelfoghatóvá tenni méghozzá az euróövezeten belül, és hát az összes tagállamot felszólítjuk még arra, hogy ők is csatlakozzanak. Ezért aztán a mai ülés előkészítéseképpen felvetettünk néhány kérdést, megfogalmaztuk, ezeket önöknek eljuttattuk, nem akarom ezért őket megismételni. A válaszok, amiket kaptunk, azok, azok figyelembe vendők a vitában természetesen. A kérdés Többek között az is, hogy a szociális partnereket nemzeti szinten hogyan lehet bevonni ebbe a vitába. Ez az egyik legfontosabb kérdés. A versenyképességi tanácsok is szóba kerülnek. Európai szinten kritikus vita folyt erről. Itt egy béralkotási mechanizmus keretében, bérmegállapítási mechanizmus keretében, és azt gondolom, hogy a mai napon foglalkoznunk kellene Jean-Claude Juncker egyik kérésével, elvárásával, amely arról szól, hogy egy helyen ugyanazt a bért kell fizetni ugyanazért a munkáért. Ezt is meg kell vitatni európai keretek között, pozitívnak tartom a felvetést, hogy aztán ezt jogalkotási folyamatban, jogszabályba hogyan lehet átültetni, ezt egyenlőre nem látom pontosan ennyit akartam bevezetőképpen elmondani, hogy beszálljunk a témába. A két panel előadót nem vezettem be külön, nem akartam a témáikra kitérni. Először Zsonos Engel következik, utána pedig Nikolas Mányos, és azt követően eszmecsere. Kedves képviselő kollégák, hölgyeim és uraim! A foglalkoztatási és szociális ügyek luxemburgi felelőseként vagyok most itt önök között. Köszönöm szépen Hendel úrnak a meghívást és a lehetőséget, hogy ehhez a fontos témához hozzászólhatok. Számomra nagyon kedves témáról van szó, az Európai Unió szociális dimenziója. Ilyen téma számomra. Több mint fél évszázada, hölgyeim és uraim. Néhány távlatosan gondolkodó elme, többek között egy luxemburgi elképzelt és megalkotta az európai közösséget, illetve az uniót. Az ő energiájuk és elkötelezett munkájuk nélkül nem jöhetett volna létre az unió. 1950-ben a Schumann nyilatkozat megszületésekor már megfogalmazódott a cél, hogy javítsuk az életszínvonalat, életminőséget haladó szellemben és azt gondolom, hogy ez meghatározza a prioritásokat, illetve indokolt ez a célrendszer. Az ezt követő szerződések a szociális vonatkozásokat is előtérbe helyezték, korábban el voltak hanyagolva ezek a szempontok, tehát Európában a munkahelyteremtést, a szociális védelmet és a társadalmi kirekesztés elleni harcot emelték zászlóra az európai projekt lényegi területei ezek. A mai Európában komoly szociális problémákkal nézünk szembe. Történelmi rekordokat döntött a munkanélküliség, a szegénység és a rászorultság. Miközben nő a szakadék a tagállamok között. A gyermekszegénység mai elszomorító állapota arra hívja fel a figyelmünket, hogy a szociális dimenzió Európában nem hanyagolható el. Nem vonulhatunk ki erről a területről, és Európa nem hagyhatja cserben a polgárait. A szélsőségek és a populizmus dacára ellenére sem. A pénzügyi és a szociális egyenlőtlenségek fenyegetik az unió kohézióját. A szociális szempontrendszert újra központi területté kell tenni. Mert nem csak elhanyagolták, hanem egyenesen stigmatizálták a költségvetés forrásainak az elosztásakor. Erős szociális uniót kell teremtenünk, a fiatalokra kell odafigyelnünk, az európai polgárokra. A szociális alapjogokat mindenkor tiszteletben kell tartani. A mobilitáshoz fűződő jog az élet színvonal és az életminőség eh, joga, a társadalmi kirekesztés, illetve a szociális és adódömping elleni fellépés, ezek a fő szempontjaink. Az európai szociális modell erős szociális védelemre épül, minőségi közszolgáltatásokra és szociális párbeszédre. Hölgyeim és uraim, a szociális dimenzió az európai intézmények programjának és az élén áll. Legyen bár szó gazdaság, illetve pénzügyi unióról. A szociális védelem nagyon fontos feladat a jövőre nézve, az európai integráció létfontosságú területe. Fontos, hogy a versenyképesség növelése, illetve a struktúrális konvergencia keretében ne hanyagoljuk el a szociális vonatkozásokat. A társadalmi összetartást, kohéziót biztosítanunk kell ennek keretében. A foglalkoztatás, illetve a szociális védelem az európai szemeszter keretében is kiemelt téma. És úgy gondolom, hogy ez indokolt. Közösen azon kell munkálkodnunk, hogy szociálisabb Európát építsünk, szociális kormányzást, irányítást kell megvalósítanunk. És itt elemi fontosságú feladatokról van szó, ez az európai szemeszter szerves része korszerű szemléletet kell követnünk a szociális védelem közös erőfeszítéssel valósítható csak meg. Ezt koordinálni kell. Hölgyeim és uraim, a luxemburgi soros elnökség, ahogyan már hallhatták is, középpontba emelte az európai történések középpontjába az európai polgárok helyzetét. Az európai szociális dimenzió megfogalmazódik a prioritások között a, az elnökség egyik kiemelt célja. És a hagyományos parlament közi konferenciát is erre a témára összpontosítottuk. Októberben a Szociális Ügyek Bizottsága erre a témára építette a tanácskozását. Az európai szemeszter szociális védelemre, illetve az úgynevezett tripla A szociális vívmányokra alapozta a tanácskozásait. A célunk tehát az, hogy a gazdasági és monetáris unió megalkotása közepette és a 28 tagállam bevonásával megvalósuljon a AAA szociális szint, színvonal Európa szerte. A Juncker terv is ezt célozza többek között. Miközben igyekszik újraindítani a gazdasági növekedést, és elősegíti a kilábalást a válságból. A társadalmi befogadás, a humántőkébe való befektetés két kiemelt célunk. Szeretnénk, hogyha Európában nőne az európai projekt legitimitása, főleg az európai polgárok szemében, akiket a munkanélküliség és a szociális leszakadás fenyeget. A szociális vonatkozások elhanyagolása veszélyezteti Európát, az Unió jövőjét, a belső piac zöggenőmentes működését. Újra kell építenünk a bizalmat és az európai értékekbe vetett elkötelezettséget. Sajnos nem könnyű megoldani a problémákat, nincsenek gyors csodamódszerek. Úgyhogy tisztelt képviselő kollégáim, magasabbra kell tennünk a lécet, nagyobb ambíciókkal kell hozzáfognunk a szociális terület fejlesztéséhez mindenkor az európai polgárok érdeke kell, hogy lebegjen a szemünk előtt, mert hogyha a szociális területet elhanyagoljuk, akkor az Európai Unió jövője veszélybe kerül. A szociális vívmányok nem veszélyeztetik a gazdaság működését, ahogy néhány kritikus hang ezt néha megfogalmazza. A szükséges reformokat el kell végezni, be kell vezetni. A közös szociális kezdeményezések sorában említeném a hatékonyabb felügyeletet a munkaerőpiacon, illetve a szociális egyeztetések terén. Például a kiegészítő nyugdíjak eh, terén. Nagyobb mértékben el kell ismerni a szakképesítéseket európai szinten makrogazdasági egyensúly érdekében a munkanélküliséget hatékonyabban kell kezelni, tehát szoció, szociális gazdasági vívmányok elérésére lesz ennek érdekében szükség. És ez egy olyan fontos kezdeményezés, amely befogadóbbá teszi az európai társadalmat és a munkaerőpiacot. Az Európai Parlament reméljük, hogy együttműködik velünk, és támogatja ezt a kezdeményezést. A szociális párbeszéd erősítésére van szükség, illetve a szociális partnerek szorosabb együttműködésére európai szinten. Természetesen nem kihagyva, kizárva ebből az euró övezetben nem résztvevő tagállamokat. Náluk is ugyanazok a kihívások. Gazdasági problémákkal küzdködnek, és ezekkel párhuzamosan szociális problémák alakulnak ki. A szociális Európa témaköreit szeretném most kiemelni. Megfelelő szociális normákat kell bevezetni, szociális, gazdasági, irányítást kell kialakítanunk, valamint a szociális védelem és a szociális programok megfelelő ütemű előrevitele említendő még. Hölgyem és uraim, fontosnak tartjuk, hogy a szociális dimenzió új értelmet és új energiát nyerjen, kapjon európai léptékben. A AAA szociális terület éppen ezt szolgálja, hogy világméretekben visszanyerjük a vezető szerepünket. Most, amikor annyi válságjelenség probléma sújt bennünket, adódnak a szélsőségek, a radikális elképzelések. Nincsenek csoda megoldások, fel kell vállalnunk a feladatainkat. Ezzel tartozunk az európai polgárok felé. Ami a lényeget illeti, abban egyetértünk, Európa ígéret a polgárai számára, ezt az ígéretet be kell tartanunk. A szolidaritás például segít az egyenetlenségek, egyenlőtlenségek, a szegénység felszámolásában. A mostani időkben nagyon nagy szükség van rá. És természetesen, ha ez hiányosan valósul meg, akkor sokakban kételjek ébrednek Európa értelmét illetően. A szociális Európa az egyetlen lehetséges irány a jövőnk felé. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Engel úr, ezt a bevezetőt. Majd akkor vitatjuk meg, amikor Nikolas Manios úr is elmondta a saját előadását, hiszen biztos, hogy több minden van, amiről majd vitatkozni, beszélgetni tudunk. Most Nikolas. Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget, hogy kifejthetem a görög parlament véleményét. Tisztelt kollégák, itt a Foglalkoztatási és Szociális Ügyi Bizottság eh, képviselői. Azon dolgozunk, hogy a szociális jogok európai pillérét felállítsuk. A görög parlamentben nagyon aktívak vagyunk. Minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy az úgynevezett európai szociális modellt erősítsük, ami tisztességes szociális feltételeket, körülményeket és fejlődést biztosít. Ma Azonban általánosabb keretbe helyezve beszélünk erről az európai szemeszter keretében, ami véleményem szerint már nagyon jól mutatja, hogy hova vezetett a megszorítások politikája. Legalábbis az én hazámban de akár a pénzügyi és egyéb mutatók, számok alapján is leszögezhetjük, hogy nem javult a megszorítások hatására a gazdasági helyzet nem indult be, a gazdasági növekedés, és semmiképpen nem javultak az emberek életkörülményei. Ez a keret kezdettől fogva a nagyon szigorú fiskális alkalmazkodást támogatta, és nem a e, társadalmi igazságosságot. E, Görögországot mindez ugyanúgy sújtotta, mint a többi tagállamot. A Görögország e, az Európai Uniós tagságával számos kötelezettséget vállalt, és részese számos intézményközi megállapodásnak. Ezen keretek között kellett tehát dolgoznunk, és arra törekedtünk e közben, hogy megmaradjon a szociális védelem hálója, és tudjuk védeni a legkiszolgáltatottabbakat, társadalmunk legsebezhetőbb csoportjait. Úgy érzem, hogy néhány fontos szempontra rá kell világítanom, különösen ami a gazdasági irányítás, az economic governance, szociális elemeit illeti. Elsősorban a válságkezelés a fiskális, kon, kon, fiskális konszolidációra épült, a megszorítások politikájára, szigorú fiskális alkalmazkodásra. De más eszközök is léteznek, amelyekkel megfelelő választ lehetett volna adni a válságra. Ez akkor lett volna lehetséges, hogyha tisztességes, jó minőségű munkahelyekre fókuszáltunk volna a szociális kritériumokat kellett volna minden európai szakpolitikába, és különösen az európai szemeszterbe is hangsúlyosan bevezetni. Másodszorban az európai gazdaságpolitika és a nemzeti gazdaságpolitikák figyelembe kellett volna, hogy vegyék azt, hogy az európai szemeszter ilyen végrehajtása gyengíti a kohéziót és növeli az igazságtalanságot. Az Európai Unióban ugye a növekedésre helyeztük a hangsúlyt, de a szociális és gazdaságügyi minisztereknek egyfajta egyensúlyt kellett, kellene megtalálni. Erősíteni kellene az együttműködést, több szinergiahatást kellene tudni érvényesíteni, különösen az EBSCO tanács és a e, szociális ügyi e, ügyekkel foglalkozó tanács, illetve a szociálpolitika más e, hordozói, valamint az ECOFIN tanács között. Biztosítani kell a szociális partnerek megfelelő részvételét is mindegyik járásban. Emellett a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament aktív részvétele is nagyon fontos lenne. Ötödik pont. Ha szociálisan eh, társadalmilag igazságos eh, politikát akarunk megvalósítani, akkor biztosítani kell azt, hogy legyen egyensúly a két eh, fontos pillér, a szociális, illetve a gazdasági pillér között. A jogalkotás, jogszabályok alapvetően már léteznek, amelyek a szociális jogokat, munkavállalói jogokat erősítenék, de nagyon gyakran ezek nem érvényesülnek, vagy nem eléggé érvényesülnek. Ezért eh, egy felfelé irányuló konvergencia folyamatra lenne szükség a tagállamokon belül és az egész eh, európai közösségen belül is. Ennek a középpontjában pedig eh, a tisztességes és állandó munkahelyek kell, hogy álljanak a közszolgáltatások védelme, a szociális jogok és a társadalmi igazságosság erősítése. A szociális jogokra épülő új európai pillér létrehozásakor figyelembe kell venni azt, hogy változnak a körülmények Európában és az egész világon és a, a munkavilágában. Ezért a szociális kohézió és igazságosság erősítésére kell törekedni a szociális jogok pillérével is, és meg kell tudnunk védeni az Európai Unió minden munkavállalóját. Mert ha ez nem így történik, akkor ez a pillér nem tudja betölteni a szerepét, akkor a, a szociális Európa csak egy kiüresült név lesz. Természetesen a folyamat minden szakaszában a szociális partnerek megfelelő szerepet kell, hogy kapjanak, kezdetől fogva a végrehajtás során, majd az azt követő értékelés és monitorozás során is. Külön szeretnék foglalkozni a kollektív bérmegállapodásokkal és ezeknek a jelentőségével és nem csak azért teszem ezt, mert egyébként is ez az egyik olyan kérdés, amit itt most meg kell vitatnunk. Az egész kontinensen az elmúlt századokban, és az egész világon mindenütt harc folyt a kollektív tárgyalásokhoz és a kollektív megállapodásokhoz fűződő jogért. Európában sikerült elérnünk, biztosítanunk ezt a jogot, és ez most már alapvető fundamentum, de sajnos nem alkalmazzák, nem érvényesítik ezt a jogot mindegyik tagállamban. Nincsenek paritási struktúrák, nincsenek egyenlő feltételek, level playing field. Például az én hazámban is egyszerűen megszüntették a kollektív tárgyalásokat, mert néhány éve nincsenek kollektív tárgyalások és a jelenlegi kormány eh, most küzd azzal, hogy hogyan tudja ezt ismét bevezetni, de hát ez nem könnyű, mert nagyon ellenállnak az EU intézmények. De eh, a kollektív megállapodások visszaállítása eh, az egyik legfontosabb kötelezettség vállalása a görög kormánynak, amelyet a következő hónapokban mindenképpen teljesítenie kell. Az országainkban vannak foglalkoztatási tanácsok, bizottságok is, és tudjuk, hogy a kollektív tárgyalások, megállapodások megszüntetése alapvetően csorbítja a szociális jogokat. Szükség lenne egy európai kötelező érvényű jogszabályra, ami garantálja a kollektív tárgyalásokhoz és kollektív megállapodásokhoz fűződő jogot. Meg kell tenni a szükséges lépéseket a munkavállalók támogatása érdekében. Nem lehet szociális jogok pillére addig, amíg ezt a hiányosságot nem küszöböltük ki, vagy amíg bizonyos tagállamok egy opt-out-tal kibújhatnak a kötelezettség alól. Az Európai Bizottság szociális jogi pillére vonatkozó javaslatát még ki kellene egészíteni két másik tengelyel. Az egyik e, az, hogy meg kell szüntetni a szociálpolitikában, e, a szociálpolitikai jogszabályokban mutatkozó hiányosságokat. E, a munkavilágával kapcsolatos szabályozásban biztosítani kell azt, hogy ez a modell megfelelő egyensúlyt garantál a munkavállalók és a munkadók között. A nemzeti parlamentek és az európai parlamentek nem foglalhatnak el olyan pozíciót, hogy egyenlő távolságot tartunk mind a kettőtől, mert nyilvánvaló, hogy a munka vállalók jelentik a gyengébb felet, és ezért az ő feléjük kell, hogy hajoljon a, a kezünk, és a jogalkotás is kezd kedvezőbb helyzet kezdemény is megfelelően kell, hogy figyelembe vegye ezt a szempontot. A legjobb gyakorlatokat a tagállamoknak ki kellene egymással cserélni. És nekünk a parlamentnek azt kell mondanunk, hogy határozottan támogatjuk a biztonságos és stabil munkahelyeket. Az eljárás minden szakaszában kulcsfontosságú szerepet kell, hogy játszanak a szakszervezetek, a munkavállalói képviseletek. Bármilyen szociális értékelő rendszer lényege az is kell, hogy legyen, hogy elkerüljük a szociális dömpinget és a munkaerő piac torzulását, és biztosítsuk a munkavállalók jogainak a védelmét. Ha benchmarkokról beszélünk, csak néhány példát említek. Foglalkoztatási indikátorokhoz tartozhatna a képzettség, azután a foglalkoztatást elősegítő vagy akadályozó számos mutató. Minden döntést közösen kell meghozni a politikai döntéshozóknak, a munkavállaló képviselőinek aktív részvételével. Úgy hallottam, hogy itt a foglalkoztatási szakbizottságban, az Európai Parlamentben is eh, megvitatták már ezeket a kérdéseket és azok a javaslatok, amelyeket beterjesztettek az európai szociális jogok pillére létrehozására, nyilvánvalóan jó irányba tett lépésnek tekintendők. De tanulmányozni kell a visszalépéseket, a negatív fejleményeket, amelyeket igenis megtapasztalunk um, a munkahogyi kapcsolatok területén és a gazdaságpolitikában is. Nagyon korlátozó, megszorításra alapozott gazdaságpolitika érvényesült, és ez um, merőben szembe megy az Európai Bizottság mostani javaslatával, ami hasznos lehet, és, de csak akkor, hogyha tényleg biztosítja az oktatáshoz, munkához és lakhatáshoz fűződő jogok erősödését minden EU-s polgár számára. Különösen nagy jelentőséget kell tulajdonítani a gyermekek, fiatalok, dolgozó anyák és idősek jogainak. Itt külön finanszírozott konkrét intézkedésekre van szükség, nem elég az elemzés, az értékelés, mert elsősorban a válság ide, válság ezeket a csoportokat sújtja. Végül le kell szögezni, hogy a szociális jogok egyetemesek, mindenkit megilletnek, és nincs a szociális jogoknak pillére, hogyha ez nem kollektív, hogyha nem vonatkozik mindenkire, valamennyiünkre mindenkire, aki az Európai Unióban él, függetlenül az állampolgárságától, származásától, a nemétől, vagy a szexuális irányultságától, vagy vallásától. Köszönöm szépen a figyelmüket, és örömmel várom a nagyon jó vitát, remélem nem léptem túl a rendelkezésem álló időt. Vielen Dank, Nikolaus. Köszönöm szépen, Nikolász. Ha eladókat hívunk meg, ajánlást teszünk arra, hogy milyen hosszú legyen a beszéd, de hát amit te elmondtál, az nyilván fontos tárgya a vitának, ezért nem hányhatunk a szemedre semmit. 12 hozzászólás van. Úgy gondolom, hogy a két percet tartani tudjuk, ezzel működni tudunk a hozzászólásoknak. Rumuaz Racuk Lettország képviseletében kap szót először. Igen, tisztelt résztvevők, hogyha a szociális dimenziót akarjuk erősíteni a gazdasági unión belül, ez egy fontos téma, amit megbeszéltünk a lett parlamentben már többször is, és eredményként szeretném hangsúlyozni, hogy a lett reformprogram végrehajtása során egy kiegyensúlyozott megközelítés mellett döntöttünk, ami figyelembe veszi a szociális fejlődést is. Ez azt jelenti, hogy a kormányzati mechanizmusok is megfelelően kiigazításra kerülnek a szociális ügyek tekintetében, és további véleménycserét is beterveztünk az érintettekkel, és figyelembe vesszük a szociális kirekesztés, a szegénység témáját és a programalkotás során, ami pedig a versenyképességi tanácsokat illeti Lettország itt meglehetősen szkeptikus. Természetesen fontos lenne és előnyös lenne egy ilyen jellegű hozzájárulás, de úgy gondoljuk, hogy a foglalkoztatás a szociális politika területén már vannak jól működő mechanizmusaink nemzeti szinten, ami pedig a bér megállapítást illeti, ez megint csak a tagállamok nemzeti hatáskörébe esik. Ez azt jelenti, minden egy ország saját megközelítést alkalmaz, és saját kereteiből, saját adottságokból indul ki. A szociális partnerek tárgyalásai során ezeket az adottságokat szerintem figyelembe kell venni. Jó néhány évvel ezelőtt Lettország létrehozott egy tripartit tanácsot, ami megkönnyíti a nemzeti szintű együttműködést a kormány, a munkahadók és a munkavállalók között a tanács elősegíti a megfelelő megoldások megkeresését a szociális fejlődés során, és megfelelő stratégiákat alkotunk, illetve segítünk végrehajtani, de vonatkozik ez a jogalkotási területre is. Így tudunk szociális stabilitást garantálni az egész országban egységesen. Ez azt jelenti, hogy a szociális partnereket is bevonjuk az említett jogalkotási munkába. A tanács egyébként az Európai Bizottság országos, országokra vonatkozó jelesét is figyelembe veszi. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Svetlana Angilov, a Munka és Szociális Bizottság vezetője, helyettes vezetője, Bulgár Parlament. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A bolgár kormány úgy véli, hogy az aktív párbeszéd a szociális partnerekkel, valamint a civil szervezetekkel megalapozza az eredményes együttműködést. A cél az, hogy össznépi konszenzus alakuljon ki szociális ügyekben. A bolgár kormány véleménye és részvétele az európai szemeszterben többek között a szociális partnerekkel való egyeztetést is jelenti. Bevonjuk a Nemzeti programba a szociális partnereket is. A bolgár fizetéseket jogszabályilag állapítjuk meg. A jelen gyakorlat szerint Bulgáriában az élet színvonalat, életminőséget érintő ügyekről. A szociális ügyekben együttműködő partnerek tanácsa dönt. A munkaerőpiac tiszteletben tartja ezeket a döntéseket, és mi pedig figyelembe veszük az európai normákat. A bérek meghatározása kollektív bértárgyalások útján történik. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy összeálljanak a szükséges feltételei annak, hogy gondoskodni tudjunk a lakosság jó létéről. Ez pedig azt jelenti, hogy mindig kikérjük a szociális partnerek véleményét. A gazdaság versenyképességét is alapvetően meghatározza ez folyamatosan emelkednek nálunk a bérek, és igyekszünk természetesen a rugalmasságunkat is megőrizni. Ösztönözzük a vállalkozások sikerét. A bolgár jogszabályok alapján tilos bármiféle diszkrimináció eh, vallási vagy nemi alapon azonos beosztásban mindenki azonos bérszintet kell, hogy kapjon. Ez ügyben konszenzus van nálunk, és igyekszünk a toleranciát elősegíteni a e téren. Köszönöm. Köszönöm szépen. Thomas Mann, az Európai Parlament képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Fontos volt, hogy Jean-Claude Juncker elmondta az elején, a bizottsága vezetés elején, hogy végre egy szociális arcot adjunk az Európai Uniónak. Engel úr, igen, ez azt jelenti, hogy a polgár kerüljön a középpontba. Igen, sok mindent megpróbáltunk, de számos területen nem voltunk sikeresek. Látni kell azt is, hogy számos polgár lecsúszik, radikalizálódnak emberek, jobbra fordulnak, az a benyomásuk, hogy a tagállamok ezt jobban megoldják odahaza. Ez természetesen így nem igaz és túl leegyszerűsített gondolkodás. Ezt én is tudom, de mit lehet tenni? Mit tettünk mi FC például? A Jean-Claude Juncker gondoskodik arról, hogy legyenek olyan befektetések, amelyek európai pluszt jelentenek. Vagy mi itt az Európai Parlamentben azért harcoltunk, hogy az európai ifjúsági garancia megvalósulhasson a tagállamok szintjén, bár egyes tagállamok ezt nem ültették át a gyakorlatba. Itt pénzt adtunk arra, hogy fiatal embereknek tudjanak segíteni, mert rá akartunk mutatni, hogy nem hagyjuk magukra ezeket a fiatal embereket. Ezek fontos területek, de nem vesszük észre igazán, hogy európai pluszértékekről van szó. Ez egy kérdés önfelé Engel úr. Most pedig Mannyiusz urat kérdezem, nemrégiben beszéltem a gazdasági és pénzügyi bizottság tagjával önöknél Aténban, és hát beszéltünk arról, hogy milyen nehéz a helyzet, beszéltünk a pénzügyminiszterrel is, amikor ott jártunk, a mi problémánk az, az a benyomásunk, hogy hogyha csak megtakarítási intézkedésekről beszélünk, az megszorítást jelent sokak szemében csupán, de ha reformokat akarunk, ha intézkedésekre van szükség, hogy újra beruházni lehessen, mert a keretek megvannak hozzá. Németországban van egy jó példa erre például, tehát akkor látni kell, hogy ez mennyire fontos. Osztom az ön pozícióját, nem szabad csak fiskális pozíciót alkalmazni, nem szabad csak a pénzügyi kereteket figyelembe venni, ez nagyon fontos. Ezért a kérdésem önfelé az nem szükséges-e, bár tudom, hogy ez nagyon nehéz, adott esetben megreformálni a nyugdíjrendszert az önök hazájában. Nem azért szeretnénk ezt, hogy bántsuk Görögországot, mi lehetőséget akarunk adni az embereknek, hogy érezzék, hogy van perspektíva. Fontos egy olyan nyugdíjrendszer, amely finanszírozható. Nem az emberek ellen vagyunk, hanem az embereknek jövő esélyt akarunk kínálni. Jó szándékúak vagyunk, erről biztosíthatom önt. Köszönöm szépen. Evangélos Baziákos kap szót a görög parlament képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapunk, kedves kollégák. Hallottuk Mányosz úrtól azt, hogy milyen fontos lépések tendők, és én is felhívnám a figyelmet azokra a problémákra, amelyekkel Görögország szembesül a nagy gazdasági válság során. Mindenekelőtt a fiatalokat érinti ez, ezt a nemzedéket és ez nagyon szomorú helyzetet eredményez az országom számára. Másfél millió munkanélkülünk van, 26 százalékos munkanélküliségről beszélünk, és azt látjuk, hogy a fiatal emberek vannak leginkább érintve, és ez pedig nagyon fontos lenne a gazdasági fejlődés szempontjából, hogy ez ne így történjen. Most Görögországot vezető országnak tekintik az egész világon, amikor az ifjúsági munkanélküliségről beszélünk, nálunk a legmagasabb, és hát van egy általános gazdasági válság, aminek körülmények között ez történik, és Görögországot súlyosan érti az el, ér, érinti az elhelyezkedése miatt a menekült válság, és ennek az eredménye persze egy súlyos társadalmi válság, egy szociális válság, hiányzik az optimizmus, és a kétségbeesés egyre inkább elterjed a lakosság széles köreiben. Ez mindenképpen az EU-ra is nyomást fejt ki, igyekszünk csökkenteni az ifjúsági munkanélküliséget, hogy oly módon, hogy fenntartható munkaerőpiacot hozzunk létre ezek, ezen emberek számára, hogy szakképzést biztosítunk, hogy tanácsadást biztosítunk a számukra, amit igénybe tudnak venni, és hogy megfelelő, méltányos munkahelyeket találjanak. Az Európai Unióból pénzek érkeznek ezek felhasználása érdekében. Görögország intézkedéseket hozott, például az önfoglalkoztatás, a szakképzés, a vállalkozó szellem terjesztése területén. Ezt szeretnénk a fiatalok körében elterjeszteni. Egyébként jogot alkotunk, hogy bátorítsuk a foglalkoztatókat arra, hogy fiatal embereket vegyenek fel, és tartsák is meg hosszú távon őket a munkahelyükön. Erre ösztönzőket alakítunk ki, illetőleg a szociális párbeszédet is erősítjük, de azt látni kell, hogy mindennemű erőfeszítés ellenére nem látunk nagy eredményeket pillanatnyilag. Többet kell tennünk ezen a területen, az Európai Uniónak hatékonyabban kell támogatnia a tagállamait ebben a súlyos helyzetben én, mint mondtam, ez mindenek előtt a fiatal embereket érinti ez a helyzet. Szociális kohézióra van szükség, szolidaritásra is szükség van, hogy eh, ha nincs szolidaritás, akkor az olyan országok, mint Görögország nehezen fognak túlélni. Köszönöm szépen. Szeretném felhívni a figyelmet a két perces időkeretre. Vanda Limares, Portugália képviseletében. Köszönöm szépen. Nagyon fontos a helyes elemzés, és ez azt mutatja, hogy a megszorítások oda vezetnek, hogy az európai fejlődés veszélybe kerül, és azt látjuk, hogy gazdag országok még gazdagabbá váltak, a szegények meg még szegényebbé ki. Azt is látjuk, hogy Portugália lakosságának életminősége drasztikusan csökkent, és a munkafeltételek rosszabbak lettek. A férfiak nők közötti bérszakadék is 3%-kal növekedett, ez a legnagyobb eltérés Európában. Egyébként pedig a munkanélküliség 18%-os, 4 a munkaképes lakosság 9%-a tartós munkanélküli. El kell, hogy mondjam, hogy tényleg a munkanélküliség sokakat hosszú ideje sújt. Ezeket az embereket a szegénység veszélyezteti, több mint 400 ezer fiatal és gyermek van veszélyeztetve. Egyébként a munkavállalók körében is terjed a szegénység, és tovább növekszik. Azt látjuk tehát, jó munkahelyekre van szükség, megfelelő jogokkal, ez egy fontos feladat kell, hogy maradjon, és itt kell haladnunk 2016-ban. A bizonytalan munkahelyek azt jelentik, hogy az egyenlőtlenség fennmarad és tovább növekszik és a bizonytalanság egyre inkább elterjed a társadalom köreiben. Ezek a fiatalok, akik érintve vannak, pedig ö, igyekszenek elhagyni a hazájukat. Ö, pedig olyan emberek hagyják el az országot, akik felkészültek, akik szakképesítéssel rendelkeznek. Ez kihatással van a szociális területre, a demokráciára, a nyugdíjrendszerekre és az egészségügyi rendszerekre is egyaránt. Ez összességében oda vezet, hogy ezek az országok még szegényebbé válnak. Nem lehet strukturális reformokat végrehajtani ilyen körülmények között. Mindenképpen szükség van a szociális partnerek bevonására. Sokan beavatkoznak egyébként a szociális partnerek autonómiába, de ehhez van szükség megfelelő paritásos szervezetek létrehozására. Meg kell teremteni a feltételét annak, hogy minden működni tudjon, hogy megfelelő szociális hatáskörök jöjjenek létre. Portugáliában elmondhatjuk, hogy egyelőre ez még nem megfelelő módon alakult ki. Egyébként beszélni kell a foglalkoztatás minőségéről, és az aggályra ad okot egyenlőtlenség alakul ki, szegénység alakul ki, a helyzet pedig úgy alakult, hogy egyes ország részekben kifejezetten veszélyes a helyzet. A társadalmi szempontból nem lehet triple A-ról beszélni, legfeljebb egy A-ról, szociális területen. Laura Adjéja következik, az Európai Parlament képviselője. Köszönöm szépen. Nos, európai a szociális arca, ez egy fontos terület, fontos jellemzője, és fontos, hogy Juncker elnök erről beszél. Hogyha Európának ez az arca, akkor mm, igazából az eddigi eredmények alapján azt kell, hogy kívánjuk, hogy a mostani ciklusnak legyen gyorsan vége, mert ez a bizottság, Európai Bizottság, ez egyáltalán nem emberarcú. Ez egy egyszerű megállapítás, ténymegállapítás. Görögország a példája annak, hogy a szerkezetváltás, a strukturális reformok eh, a megszorítási politikával együtt eh, tönkretettek egy szociális rendszert, ez eh, hatással volt a polgárokra, és ott nem működött, ahol működnie kellett volna. Ez súlyos szociális helyzethez vezetett. Elmondhatjuk, hogy ez már nem egy-egy ország szükségleteivel, igényeivel függ össze. Igyekeznünk kell konkrétan és hatékonyan, eredményesen fellépnünk, nem csak beszélni kell a AAA-ről, mert én mindig is emlékezni fogok arra, milyen összehasonlítást tett Juncker elnök Görögország és a lángokban álló repülők között, és azt mondta, hogy az egyetlen eszköz a megtakarítási politika, hogy segítsünk ennek az országnak azt kell látni, hogy nagy szegénység alakult ki, és konkrét válaszokat kell adnunk, amelyek emberarcok, az összes többi csak szövegelés. Nem bízhatjuk ezt a lakosságra, mert a lakosság ettől szenved. Philip Konderi, szekretár. Philip Konderi következik Franciaországból, európai ügyi biztos. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai, európai Unió illetve a gazdaság és monetáris unió nem működhet csak monetáris alapon. A 2015-ös kezdeményezések csak akkor haladhatnak előre, hogyha egyensúlyt teremtünk makrogazdasági, illetve fiskális szinten, valamint a szociális, illetve a bérdimenziót tekintve is. A konvergencia ezen a téren elodázhatatlan, és különösen igaz ez a bérekre. Az euró, mint egységes fizetőeszköz, elősegítheti a versenyképességet, de csak akkor, hogyha közelednek egymáshoz a bérek, és nem a bérek szintjén versengenek egymással a tagállamok. Ennek véget kell vetnünk, ami azt jelenti, hogy bérpolitikai konvergencián kell dolgoznunk, munkálkodnunk. A bizottsági javaslat, illetve amelynek a végrehajtás is megkezdődött, az első lépés ebbe az irányba. És a minimálbér az Európai Bizottság által megfogalmazott szociális céloknak az egyik alapja. Tehát minden tagállam számára fontos lenne, hogy ehhez az egységes minimálbérhez közelítsen. Az európai szemeszter pedig a munkaerőpiaci végrehajtást segítheti elő. El kell kerülnünk a bérdömpinget. Nem szabad, hogy túl mélyre süllyedjenek a bérek. Hiszen fontos a versenyképesség, de ez nem járhat a bérek leszakadásával. Éppen ezért egy európai megfigyelő központot kell létrehoznunk, amely nyomon követi a bérek fizetések alakulását. és lehetővé teszi, hogy a makrogazdasági és béregyensúly kialakuljon. Köszönöm. Miután szalad az idő, újabb eh, hozzászólást eh, nem tudok elfogadni, hogy nagyjából tudjuk eh, tartani az időt. Rita Miller Finnországból a következő hozzászóló, kettő perce van. Köszönöm szépen a szót. A szociális dimenzióról szólva látni kell, hogy egyensúlyt kell teremtenünk európai szinten. Egy kicsit elfeledett területről van szó, elhanyagolják számos tagállamban. A munkanélküliség sújtja az európaiakat, elsősorban a fiatalokat. Én ezt tekintem a legfontosabb társadalmi, illetve szociális problémának. A társadalmaink fejlődését ez fékezi, ez akadályozza. És a szociális területet, a szociális vívmányokat nem tekinthetjük csak költségforrásnak. Európában nő a kihívások száma. A bevándorlás, migrációs válsága, menedékkérők számának a növekedése, azt jelenti, hogy egyre többen érkeznek, egyre többek társadalmi beilleszkedése válik feladattá. Miközben nem használjuk ki az eszközeinket. Fennáll a veszély, hogy a munkaerőpiac kétsebességessé válik, Európa kétsebességű lesz. Lesznek egyrészt az európai polgárok, akik egy bizonyos bérszintet már elértek, és lesznek a bevándorlók, a menedékjogot kapók, akiknek kevesebb fizetéssel kell beérnünk. Strukturális gyengeségeink vannak, ezeket kell mielőbb orvosolni az egyensúly érdekében. Meg kell védenünk az európai modellt. a vállalkozások szövetségei, a munkaadók és a munkavállalók képviselői, a szakszervezetek ezt igyekeznek egyeztetni. Köszönöm. Köszönöm Danuta Szabriecka Európai Parlament képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Teljesen egyetértek Engel úrral, aki azt mondta, hogy a szociális kérdéseket ismét az európai projekt középpontjába kell állítani. A munkaerőpiac Európában és az egész világon változóban van, ezért nekünk is változni, változtatni kell. Hogyha olyan hogyha megfelelő szociális politikát akarunk Európában, lépést kell tartani a változásokkal, és fontos változásokat kell útjára indítanunk. Hendel úr, az elnök úr azt mondta, hogy nagyon sok definíció és kifejezés kapcsán azt látjuk, hogy a tagállamok sokszor túl tágan értelmeznek bizonyos fogalmakat, vagy nem egyértelműen értelmeznek bizonyos kifejezéseket. Itt van például a szociális dömping és a prekárius munkaviszony, a bizonytalan munkaszerződések. Ezeket lehet nagyon bő tágan is értelmezni, vagy lehet túl sokat bele érteni ezekbe a fogalmakba. Pedig fontos lenne, hogy megfelelően megfelelően és egységesen értelmezzük ezeket a kifejezéseket. Ami fontos lenne, hogyha azt mondjuk, hogy lapát, akkor mindenki a lapátra gondolja. Ez különösen fontos, amikor jogszabályokat alkotunk a polgárok számára, akiknek ezeket a jogszabályokat azután végre kell hajtani. Ezért mind a 28 tagállamban világosság, világosan kell értelmezni ezeket a fogalmakat az adott problémákat is mindig próbáljuk meg egységesen definiálni. Gyakran felmerülnek a foglalkozások, foglalkoztatást segítő lépéseket a munkanélküliség elleni küzdelemként apostrofáljuk. Hogyan, milyen, hogy, hogy nevezzük azt a támogatást, amit a munkát keresők kapnak? Ugye, hogyha a munkanélküliség elleni küzdelem, az úgyis felfogható, hogy a munkahely keresésért folytatott küzdelem, és ez már egy más távlat. Hogyan tudjuk támogatni a, például a vállalkozásokat, a családi vállalkozásokat, hogy hozzanak létre új munkahelyeket. Ez is tulajdonképpen ezzel is a munkanélkülieket támogatjuk. Vagy itt van a lifelong learning, az életen át tartó tanulás. Korábban azt mondtuk, aki függetlenné akart válni, hogy nem inkább az életen át tartott tanulása fontos. Tehát, hogyha ezt máshogy nevezzük el, az, az is már önmagában elindíthatta az útjára egy változást. Elnézést, ha túl hosszasan beszéltem. Szlovéniából hallgatjuk meg a következő hozzászólót. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlök mindenkit! Látjuk, hogy az Európai Unió nem volt kész arra, hogy a gazdasági recesszióra a megfelelő mértékű válaszokat megadja. És ennek az volt az oka, hogy Európában romlott minden társadalmi réteg helyzete. Az én szememben az Európai Unió azonos jogokkal rendelkező népek eh, integrációja, ahol mindenki számára szociális jogokat akarunk biztosítani. Az egyenrangú népek Európájában a szociális jogokra kell építeni, alapozni az egész építményt, mert máskülönben nem lesz Európai Unió. A hármas a besorolás, a AAA eh, tulajdonképpen egy eh, jó kiinduló pont lehet, de a megvalósítás során ambiciózusabbaknak eh, kell lennünk. a társadalmi igazságosság és minden szociális jog tiszteletben tartása, erre kell törekednünk Elég már a szűk látókörű, szűk értelmezési monetáris politikának és erre alapozott intézkedéseknek olyan intézkedéseknek, nincs szükség, amelynek hatására csak romlik mindenkinek a helyzete. Természetesen foglalkoztatás politikára is szükség van, családpolitikára, ifjúságpolitikára, de a politika nem szabad, hogy folyamatosan csökkentse, szűkítse a szociális jogokat a gazdasági eh, jogok eh, előtérbe tolásával. Cimerasszony, Európai Parlament. Kedves kollégák, itt egy dilemmával szembesülünk. Ugye egyrészt valamennyien azt követeljük, hogy erősebb szociális Európát akarunk, másrészt viszont pontosan tudjuk, hogy van különbség azon követelés között, hogy a szociális politika inkább nemzeti szinten játszódjon, és ezért európai szinten a szociális értékek, a szociális alapjogok kérdését már alapvetően nem is kell felvetni és ez adja a hátterét annak, hogy tárgyalások során, akár az ország specifikus jelentésekről van szó, akár az úgynevezett programországokról. Tehát, hogy ezeket a tárgyalásokat európai intézmények szintjére emeljük, ami, amikik viszont teljesen ellentmondanak a szociális Európa Európának hogyan képzeljük el mi a szociális Európát, és az Európai Parlamenti hogyan tudna ennek kapcsán együtt működni a e, nemzeti parlamentekkel. Mert hogyha megengedjük, hogy az európai intézmények teljesen más politikát képviselnek, mert, és azt mondjuk, hogy ti európai intézmények ne is foglalkozzatok a szociális politikával, a szegénység elleni küzdelem, stb. Ez a mi dolgunk. Ez nem jó, mert szolidaritásra szükség van. Mindegy, hogy az EU melyik régióban élnek, és az emberek mindenkinek joga van arra, hogy legyűri a szegénységet, kikerüljön a szegénységből. Most már nem beszélünk a Lisszaboni stratégia pontjairól, ezeket félre söpörtük, megengedjük azt, hogy megszegik az alapjogi kartát, hogy most már olyan követelésekkel állnak elő többen, amely újabb nyomort eredményez. Ez a AAA 3-as tripla, ez rendben van, amit Juncker így felvetett, de a döntő pont, amivel valamennyiünknek foglalkozni kell, hogy a, minden szinten foglalkozunk a szociális jogokkal. Most az ilyen Szolomon következik a román parlament képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Ahogyan Manius úr is kifejtette, a válság után foganatosított megszorítások eh, nem, hogy enyhítették a problémát, inkább súlyosbították a eh, gondokat. Romániában megtettük a szociális piacgazdaság felé az első lépéseket, de azután 2010-ben 25%-kal eh, csökkentették a fizetéseket a költségvetési szektorban, befolyasztották a nyugdíjakat és a minimálbért, de a probléma továbbra is fennállt. Azután 2012-ben újra eh, növelték a megemelték a fizetéseket, újra indexálták eh, a nyugdíjakat, de azután 2015-ben Romániának sikerült majdnem 4%-os növekedést produkálnia, ami bizonyítja azt, hogyha újra átgondoljuk eh, a megközelítéseket, például a bérpolitikát, akkor igenis el lehet érni gazdasági növekedést. Szó esik erről az új elgondolásról, ugye a versenyképességi tanácsokról. Elolvastuk az öt elnök jelentésében foglalt javaslatokat. Itt tulajdonképpen egyfajta bérellenőzésről van szó a versenyképesség kapcsán különböző nyomon követő monitorozó mechanizmusokról, figyelmen kívül hagyva a nemzeti jellemzőket, a versenyképességre vonatkozó nemzeti stratégiákat. Itt aggódunk, hogy mi a bére, milyen magasak a bérköltségek, illetve hogyan zajlanak a bértárgyalások a munkaerőpiacon a szociális partnerek között. A strukturális reformokról is sokat beszélünk Számunkra ezek általában káros intézkedések. Nem gondoljuk azt, hogy a munkanélküliség problémáját meg lehetne oldani, anélkül, hogy felpörgetnénk a belső keresletet. De a kereslet csak akkor nő, hogyha mindenütt nő a vásárlóerő is. Ezért az aszimetrikus politikák a keresett kínálat kapcsán további nagy részt ütött a nyereségeket a tőke és a munka között, és növelte az egyenlőtlenségeket a tagállamokban. Mi fenntartható növekedést akarunk, és azt, hogy intelligensen lehessen kombinálni a strukturális reformokat és az emberi tőkét, ami azután azután távon is keresletbővülést eredményezne. Köszönöm szépen, Hertó Montero, a spanyol parlament képviselője következik. Alberto Montero. Alberto Montero. Öné a szó. Jó napot kívánok, hölgyem és uraim. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szociális modellről igazából nem beszélhetünk Európa esetében, hiszen van ugyan közös piacunk, van gazdaság és monetáris unióról szóló elképzelésünk, de nincs közös szociális modellünk. Úgyhogy nem létező dolgokra nem, nem alapozhatjuk az álláspontunkat. Hogyha valóban szeretnénk egy szociális modellt európai szintre emelni, akkor ez egyébként szükséges és hasznos lenne a munkavállalóink számára valamennyi tagállamban. Hogyha feltesszük, hogy létezik valamiféle európai szociális modell, akkor erről legfeljebb azt mondhatjuk, hogy éppen leépülőben van a gazdasági válság miatt, és a tagállamok intézkedései, megszorítások miatt. Egyre nő a szakadék a tagállamok között az unión belül, illetve a tagállamokon belül is. A szociális pillér terén csak akkor tudunk előrelépni, hogyha szembenézünk a munkaerőpiaci kihívásokkal. Spanyolországban nálunk például kettős présben vannak a szociális vívmányok. Több mint 20%-os a munkanélküliség, ez már 7 éve tart, egy ponton meghaladtuk a görög munkanélküliséget. Aztán volt a görög szint alatt is a fiatalok között a munkanélküliség 45% fölött van. Tehát azt látjuk, hogy nő a munkaidő. Egyre több órát kell dolgozni a munkavállalóknak. És így egyre kevesebben végzik el a meglévő feladatokat. Bizonytalanabb a munkavégzés. Egyre többen nem jönnek ki a fizetésükből havi szinten. Tehát nem igazán beszélhetünk szociális Európáról, vagy szociális jogokról, makrogazdasági egyensúlytalanságoknak a megszüntetéséről, és hasonlókról. Tehát a gazdaságpolitikában korrigálni kell a problémákat. Köszönöm szépen megint csak azt hallhattuk egymás után, hogy ezt és ezt tesszük, ezt és ezt kell tennünk, szokásos politikai frázisok ezek, de közben nem történnek meg azok a tényleges lépések, amik kihoznának a zsákutcából minket. Megvitattuk azt, hogy javaslatokat kéne tenni a fiatalok munkanélküliségét, orvosolni kell az általános munkanélküliséget szintén. Mi történik a gyakorlatban? nem minden tagállamban eh, van meg annak a lehetőség, hogy ezeket a programokat meg is valósítsák. Öt éve folyik a megszorítás Görögországban. A görög kormányt arra kényszerítették a hitelezők, hogy letérdeljen előttük a szociális jóléti állam illúziója, és az egészségügyi ellátás megszűnt, eltűnt. A munkavállalók kizsákmányolása általános gyakorlattá vált. Mi lesz a céljainkkal, hogyha gyakorlatban nem tudjuk őket elérni, megvalósítani? A szociális dömpinggel is foglalkoznunk kell. Ki kell mondani, hogy ez is létezik. Nincsenek már kollektív szerződések. És eh, Máriusz úrnak mondanám, hogy az önök kormánya semmit sem tesz a munkavállalói jogokért. Különböző ígéretek hangzanak el a választási kampány alatt, és aztán semmi se lesz belőlük. Az utcára kerülnek a tudósok, a kutatók, a, az űrkutatással, a fizikával foglalkozók, mind az utcán végzik. És a többi munkavállalónak a joga is csorbulnak. Tehát nagyon komoly adók sújtják a vállalkozásokat, le kell, hogy húzzák a rolót a vállalataink mi történik ezzel a híres PSI-vel, illetve a szociális alappal, hogyan használjuk fel, mi van a nyugdíjakkal. Az utóbbi öt év megszorításai rossz megközelítést mutattak, és nem is váltak be. Ugyanakkor sokan ragaszkodnak Németország többek között, hogy a katasztrofális irányba haladjon Görögország. Az Európai Parlamenttől adom meg a képviselő asszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó néhány tagállamban szenved a lakosság európai szinten. Szegénység, rászorultság van terjedőben Európa szerte. Szociálisabbá kell tennünk a mai létező Európát. Tehát magasabb szintre kell emelni a szociális jogokat és védelmet. Első pontban arra hívnám fel a figyelmet, hogy egyeztetnünk kell, jobban kell koordinálnunk az erőfeszítéseinket. Európai között is a kollégák említették, illetve az előttem szóló többféle eszközről tett említést, a fiatalok munkanélkülisége ellen, aztán a tartós munkanélkülisége ellen. Erősítjük a mobilitást európai szinten. Végül azt a kérdést szeretném ma feltenni, hogy persze Európának megvannak a maga feladatai, megvan a felelőssége, de mik a konkrét eszközök, amelyeket a tagállamok bevetnek a célok elérésért? Mennyiben követik, el, tartják be a, az ország specifikus ajánlásokat? Milyen reformokat valósítanak meg? Ezek azok a kérdések, amelyekre válaszokat kell adnunk. Aztán a második pontban azt hangsúlyoznám, hogy a szociális pillért nem szabad szembeállítanunk a gazdasági pillérrel. Mindkettőre szükség van. A szociális pillér nem támaszkodhat másra, mint a gazdasági pillére. És a gazdasági pillér alatt arra gondolok, hogy a vállalkozások munkahelyteremtését kell segítenünk, ösztönöznünk. A vállalkozók fejlődését kell elősegítenünk. Én kiegészítő jellegűnek tartom az európai és a tagállami szintű erőfeszítéseket. A vállalkozások, illetve a szociális védelem egymást kiegészítő jelleggel tudnak működni. Így tudunk munkahelyeket teremteni, és így tudunk az európai polgárok számára jól értet biztosítani. Köszönöm szépen, ezek voltak tehát a vita résztvevői a plenáris oldalon. Most a két előadóhoz fordulok, hogy mondjuk két és fél, két és fél percben reagáljanak egy-egy aspektusra. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, azt gondolom, hogy sok minden hangzott el, amivel egyetértek, egy, amiben egyetértés van közöttünk. Például, hogy a gazdaság és a szociális védelem nem állítható egymással szembe. Tehát a gazdaság fejlődése a szociális jogok védelem fejlődésével összhangban kell, hogy történjen. És a szociális párbeszéd pont ezt szolgálja, ezért kell fenntartani. Sőt, tovább fejleszteni, amennyiben jelenleg nem működik kellő hatékonysággal. Egy kétsebességes munkaerőpiac hátrányos helyzetbe hozza a kiszolgáltatottakat. A rászorulók látják a kárát a kétsebességnek. A szociális aspektust, illetve a szociális fejezetet, vagy dimenziót európai szinten. Én úgy látom, hogy úgy tudjuk előre mozdítani, hogy érvényt szerzünk a munkavállalók alapvető jogairól szóló 1989-es kartának. Tehát ez a Maastrichti szerződés előtti dokumentum, hangsúlyoznám ezt nem túl sok gyakorlati intézkedés történt egyébként ennek érdekében. A valóságban a gazdaságot és a költségvetést helyeztük előtérbe. Ez oda vezetett, hogy az emberek elvesztették a bizalmukat Európában. Nagyon sok jó kezdeményezés későn valósul meg, vagy lelassult, mert hiányzik az Európába vetett bizalom. Manur arról beszélt, hogy a fiatalok munkanélküliségén mielőbb segíteni kell, és ez egyrészt egy jó kezdeményezés, másrészt pedig idő kell hozzá. Közép és hosszú távon hozhat eredményeket. sok dolgot kell ehhez megváltoztatnunk, többek között az oktatást és a szakképzést. Aztán, ami a vállalkozások szerepét illeti, nem túl sok munkahelyet teremtenek az utóbbi időben, mert a vállalkozások sem bíznak a gazdasági helyzetben, és hiányzik a szociális párbeszéd. Időt kell szánni, illetve hagyni ezekre a folyamatokra tudatosítanunk kell európai szinten, hogy az Unió hangsúlyosan kezeli a szociális kérdés köröket. Ennek közép és hosszú távon lehet majd pozitív hozadéka. El kell ismernem, hogy Járzovgyeszka képviselőasszony szavaira reagálva tulajdonképpen minden tagállamnak egyértelműen meg kell mondanunk, világossá kell tennünk minden tagállam számára, hogy az európai jogszabályokat, irányelveket mindenhol át kell ültetni, és végre kell hajtani. Ezt a lehető legegyértelműbben ki kell mondanunk. Komoly lemaradások vannak ezen a téren, nagy hiányosságok. Az Európai Bizottság szociálisabb Európát szeretne, nem csak jobb európai gazdaságot. Én azt gondolom, hogy ez a megfelelő irány. Köszönöm szépen, Nikolaus. Három percben kérlek. Köszönöm szépen, hogy plusz időt is kaptam, elnök úr. Egy kommentárral kezdeném. Azt szeretném mondani, hogy a mai napon és holnap is találkozunk, és amikor elmegyek, akkor optimistább vagyok már, mint egy nappal ezelőtt. hallgattam a különböző országok képviselőit, különböző politikai nézetek képviselőit, és nagyon súlyos, komoly témákat vetettek fel valamennyien ami a pozitív benyomáshoz vezetett, az az, hogy különböző országokból különböző képviselők megértették, hogy a görög kísérlet elbukott. Ez történelemben leckeként kell felfogni, olyan leckeként, amely kerülendő a jövőben. És hogyha most visszatérünk Mann kollégára, micsoda történelmi név, a szociális ágazat reformját említette. Persze ez egy robadékony dolog, már haladtunk ezzel, elindultunk, és kormányként reformokat készítünk elő az intézményi szinten is például. Például Görögországban a szociális rendszerről beszélünk már. A 90-es évek óta vita témája ez. Ez egy unortodox rendszer, a szokatlan megoldásokat alkalmaz. Különböző jóléti, szociális alapok működtek, a finanszírozás eltérő volt, és ez különböző intézkedésekhez is vezetett. Nézzük csak meg az Olympic Airways, nézzük meg a bankokat. Ezeket el akarják adni, el is lehetne adni, és hát mihez vezetne ez? Sok embert elbocsátanának rögtön, kiszerveznének. Azt kell látni, hogy tényleges reformba van szükség. Bíráltak bennünket például, hogy aláírtunk nyáron egy megállapodást, de mi azért ö, ö, írtuk alá ezt a megállapodást, hogy a pénzt jól tudjuk felhasználni. Amire most eh, tekintünk az az, hogy eh, például mit jelent a korai vagy az előrehozott nyugdíjaztatás. Eh, ezt nehéz megoldani politikai költségek nélkül. Az emberek 50 évesen nyugdíjba mentek, és most meg fogjuk emelni a nyugdíjkorhatárt. Ezt nem teszek majd lehetővé. De mit tegyünk, amikor a finanszírozásban hiányosok vannak? megtartjuk-e az eddigi nyugdíjrendszert, vagy egy újfajta kifizetési rendszert hozunk létre. A második mellett döntöttünk. Alapvetően arról van szó, hogy egy memorandum is született, és különböző emberektől, az IMF képviselőtől mit hallok? Azt, hogy csökkentsük a nyugdíjakat. Én nem vagyok közgazdász, de mi, valamit tenni kell, tehát most a nyugdíjasoktól vegyük el a pénzt, pedig ezek az emberek sokkal rosszabbul élnek, mint az Európai Unióban a más nyugdíjasok. És mit tudunk tenni? A hitelekkel mi fog történni? A gazdaságot kell erősíteni. Mi történik? Egyre több munkahely szűnik meg, csak ha kivonjuk a pénzt a gazdaságból. Azt látni kell, a társadalom biztosítási rendszer egyre inkább nyomás alá kerül, és reform van szükség, ez egy görög szó a reform önmagában, de még a, el kell dönteni, mit is jelent ez valójában. Nem lehet mindig mindent a szőnyeg alá söpörni. Itt a válság senki se akarja a válságot, de azt kell megnézni, hogy ténylegesen kifizeti a görög válság költségeit. Itt Európáról beszélünk. Legyen Európának szociális arca? Ha igen, akkor harcolni is kell érte, tenni kell érte valamit. A görög lakosság 90%-a masszívan megfizeti a válságot, a maradék 10% pedig tőkét kovácsolt belőle, és semmit se fizetett. De hogy tudjuk elfogadni, hogy 10% ne fizessen semmit, amikor az előnyöket viszont ők élvezték korábban. Ez, ebben kell lépni valamit. Alapvetően tehát különböző vélények vannak, a liberálisok is itt vannak, akik Európát szét akarják szedni, aztán a szélső jobb is megjelenik a maga követeléseivel, nagyon óvatosnak kell lenni. Itt van egy baloldali gondolkodás, ideológia, de alapvetően mindenkinek magának kell a saját problémáit látni és a megoldásokat keresni. Valamikor a nacionalizmus háborúkat, két világháborúhoz vezetett, és ezt nem akarjuk még egyszer, nem akarunk harmadik világháborút. Látjuk, hogy a politika ö, egyensúlya megdőlt, és látjuk, hogy a tőke oldalán milyen nagy erők vannak, és ezért kell összefognunk és együtt harcolni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel végül is az első panelt lezárhatjuk. Köszönöm szépen George Engelnek és Nikolaus Mányosnak a beszédeiket, az előadásaikat. Köszönöm a vitát, és a két előző előadónk eh, rendezett visszavonulás keretében elhagyja a pultot. A két új panelistát üdvözlöm, és ezért ezzel az időszak alatt röviden átvezetem az eddig előadást. Egyetértek a Foglalkoztatási Bizottság alelnök nőjével, ami azt jelenti, hogy a fogalmakkal nem szabad dobálózni, pontosan kell fogalmazni, pontosan kell megmondani, mit is akarunk, mit értünk ez alatt, de egy kérdésben viszonylag precíz a szám, egy OECD definíció alapján pontos számról beszélhetünk Európában, több mint 125 millió ember él úgy, hogy nem érik el a szegénységi küszöböt, vagy éppen azon mozognak, és ez persze nem véletlen. Úgy gondolom, hogy a vitánkban helyenként valami csak egy irányba nézünk. A szegénység azonban nem csak a válságos állapotban lévő országban fordul elő. Londonban elmondhatjuk, hogy az emberek 27%-a szegénységi küszöbön vagy küszöb alatt él. Megint csak OECD definícióról beszélünk, tehát Európában a szegénység egy tömeges jelenség, és az elmúlt évek bizonyították az, hogy a gazdaságot helyrehozzuk az emberek terhére, ez nem vezet semmire, mert az emberek csak a bizalmukat veszítik el, és úgy gondolják, hogy nem csak az EU, hanem a politika és a demokráció csapja be őket, és elfordulnak ettől. Ezt fontosnak kell tartani, ha közelítünk a kérdéshez. Ezért fontos a foglalkoztatás és szociális politika kezelése európai szinten, méghozzá oly módon, hogy ez nem egy járulékos termék, egy alárendelt része a nemzetközi versenyképességnek, vagy a jobb gazdálkodásnak, hanem ez egy önálló pillére kell, hogy legyen az európai politikának. Ezért gondolom, hogy jól tesszük, hogyha az Európai Bizottsággal intenzíven folytatjuk a vitát nemzeti és európai szinten is, és a kapcsolatot is létrehozunk. Milyen szociális sztenderdeket tudnánk létrehozni oly módon, hogy ezek ne csak minimális sztenderdek legyenek, új módon, hogy felfelé nyitnak meg folyosót. Erről még el tudom mondani azt is, hogy mindenki számára világos, hogy a gazdaságot nem lehet úgy helyrehozni, hogy ezért csak a szociális szektor felel. Másra is szükség van, beruházásokra szükség van, állami, közösségi beruházásokra, de magánberuházásokra is, olyanokra, amelyek munkahelyet teremtenek, olyan munkát teremtenek, amelyből tartósan meg is lehet élni tisztességesen, és nincs szükség ilyenkor állami transfer kifizetésekre. És Ilyen értelemben szeretném értelmezni Jean-Claude Juncker javaslatát az európai beruházási tervről, és ma délelőtt már bírálták, és szerintem érdemesebb lenne nemzeti szinten nagyobb erőfeszítéseket hozni a munkába, a kutatásba, fejlesztésbe, nemzeti infrastruktúrába, innovációba kéne beruházni, ez teljesen jogos, viszont ehhez közös európai erőfeszítésre van szükség. A következő panel témája ez lesz. Üdvözlöm Brigitte van der Burgot, a Szociális Foglalkoztatási Bizottság elnöke a holland parlamentben. Üdvözlöm még Jaroszláv Zavadilt, szintén szociális ügyek vezetője, elnöke a cseh idevágó parlamenti kamarában, és kezdjük meg a vitát. Ladies first, az első előadás. Köszönöm szépen. European Parliament and other national parliaments. Tisztelt elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt kollégák! Ez egy nagyon fontos téma a holland parlament számára. Négy témával szeretnék foglalkozni a vitaindítomban. Változóban van a világ, és újabb kihívásokat hoz elénk. Az intelligens városok, régiók szerepe az, hogy az induló vállalkozások sikerét elősegítsék, és a robotika fejlődésével is szeretnék majd foglalkozni. Nézzük először, hogy a folyamatosan változó világ milyen kihívásokat jelent számunkra. Az Európai Unió gazdasága folyamatosan felévelőben van, kilábalóban vagyunk a válságból, ez növekedést, munkahelyteremtést jelent, és a ma délután vita is ezt emelte ki. Erre hívja fel a figyelmet. Azonban a társadalmi helyzet nem a válság előtti, ma már sem a munkaerőpiac nem hasonlítható a régihez. Tehát az a kérdés, hogy hogyan dolgozhat minél több nő, minél több férfi, hogyan jutnak munkához. És ez az egyik célkitűzés az európai 2020-as stratégiának. Ez munkaerőpiaci egyensúlyt feltételez, vagyis hogy a kereslet és a kínálat egymásra talál egy megfelelő egyensúlyban. Hollandiában a munkáltatókat és a munkavállalókat együttműködésre ösztönözzük. Olyan szakképzési programok megvalósítása érdekében, amelyekkel a fiatalok felkészülhetnek a jövőbeni munkára. Egy magasan képzett munkavállalói kör versenyképes és vonzóvá tesz bennünket, nem csak a multinacionális cégek számára, hanem kiválósági központok számára, és ne feledjük, hogy induló vállalkozások számára. A pályakezdők munkaerőpiaci esélyei érdekében a holland kormány a munkáltatókkal és a munkavállalókkal megállapodott abban, hogy a munkába való betanulást tízezer álláshely szolgálja majd. És úgy gondoljuk, hogy a fiatalok minimálbére, amelyet bevezettünk Hollandiában, lehetővé teszi a fiatal munkavállalók számára, hogy zöggenőmentesen illeszkedjenek be a munkaerőpiaci körülményekbe. Nézzük akkor az intelligens városok, régiók szerepét. Úgy látjuk, hogy a legfontosabb szerepkörük a munkahelyteremtés. Hollandia gyakorlatilag városokból áll, tehát nem sok vidéki terület van, Van néhány eh, városunk, és ezek szinte lefedik az egész országot. Ezért is fontos, hogy az innovációt, a munkahelyteremtést hangsúlyozva tudjuk fejleszteni a régiókat, a vidéki területeket is. Például az önkormányzatok adnak vállalkozási engedélyeket, letelepedési engedélyt a vállalkozások számára. Nagyon fontos az egyetemek innovációs szerepe is, hiszen a jövőbeni munkavállalókat az egyetemek képzik. És mindez a munkahelyteremtést szolgálja. Ezt az egész rendszert nevezzük intelligens városok rendszerének. Eindhoven-t emelném ki, ahol mindez szépen megvalósult. Ebben a dél-holland városban nagy holland cégek telepettek le, illetve működnek a Philips és az ASML. 2011-ben Eindhoven környékét a világ legintelligensebb régiójává nyilvánították. Az induló vállalkozások nem csak itt, hanem országszerte nagyon fontos fejlődési húzóerőként működnek. Ezt elő kell segíteni, és minden önkormányzat és kormányzati eh, szinten együttműködünk messze menően az egyetemekkel, iskolákkal, szakképző intézményekkel. Aztán az induló vállalkozások szerepéről szeretném elmondani. Korábban utaltak arra, hogy családi vállalkozások eh, szerepelnek zömmel, és az ő hatékony elindulásukat azzal segítjük Hollandiában, hogy a Delta kezdeményezést vezettük be az érdekükben. A korábbi biztosasszony Nelly Cruz indította el ezt a kezdeményezést, és az a célja, hogy az induló vállalkozások a lehető legkedvezőbb körülmények között indulhassanak. A Startup Delta Európai Fesztivált szervezett nemrégében, hogy összehozza a befektetőket és a vállalkozó kedvéket. Többek között Tim Cookot, az Apple vezérigazgatóját, valamint az Ubernek az alapító vezetőjét, Davis Kalanicsot és Jack Mayt t hívtuk még meg. Az volt a célja az előadásoknak, hogy egy kicsit motiváljuk, ösztönözzük a vállalkozásokat valamivel korábban Bill Gates is találkozott a holland vállalkozókkal, és a holland parlamentben is megfordult. Arról beszélt, hogy a magánszektorban az innovációnak milyen feltételei vannak. A pályakezdők és az induló vállalkozók sokféle támogatási lehetőséget is kapnak. A bankok szigorúan mérik a hiteleket az utóbbi időben, úgyhogy ez egy nagyon fontos kiegészítő segítség a vállalkozások számára. A holland parlamentben nemrég szavaztunk meg egy induló vállalkozásokat segítő keretet, illetve programot. 43 javaslatot fogunk megvalósítani a vállalkozások hátterének a biztosítására. Kiemelném még az úgynevezett crowdfundingot, az interneten szervezett közösségi vállalkozás finanszírozást. A holland parlament múlt hónapban egy kerekasztal beszélgetést szervezett erről a témáról. A képviselők arról cseréltek eszmét, hogy a crowdfunding hogyan valósítható meg az üzleti körökkel, illetve a holland vállalkozásokkal. Tehát ezzel azt szerettem volna illusztrálni, hogy a kormányoknak lehetőségük van elősegíteni az innovációt és a fejlődést. Végül pedig a robotikára szeretnék kitérni. Végül, de nem utolsó sorban. az innováció és az induló vállalkozások témakörében azzal szembesülünk, hogy a digitális technika határozza meg a mai világot ennek van a legnagyobb kihatása nem csak a gazdaságunkra, hanem különösen a munkaerőpiacra is. A holland parlament foglalkoztatásügyi bizottsága úgy döntött, hogy önálló kezdeményezésként megvizsgálja, hogy mik a kihívások a műszaki fejlődés terén, és mire számíthatunk a frissebb fejleményektől. visszamenőlegesen megvizsgáltuk, hogy a nagy műszaki változások mivel jártak, milyen hatást okoztak. Kik lesznek a nyertesei egy ilyen változásnak, váltásnak, és kik lesznek a vesztesei adott esetben. Látni kell, hogy amikor egy nagy horderejű műszaki változás következik be, akkor annak kihatása lesz mindannyiunkra, alkalmazkodnunk kell. A kérdés az, hogy hogyan tudunk a változások elébe menni az oktatásban. Például a pályorientáció terén. Hogy ne csak pszichológiát mm, tanuljanak a fiatalok, hanem infokommunikációs technológiát, illetve ezzel összefüggő műszaki tudományokat. A fiatalok szakképzését ebbe az irányba orientáljuk tehát. És jogi védelmet is biztosítunk egyes munkavállalói körök számára, akik veszélyeztetett helyzetbe kerülnek a munkaerőpiacon. A holland parlament, illetve az én szakbizottságom ezeket a kérdéseket így látja, illetve nagy erőkkel dolgozunk a gazdaság fellendítésen. Úgy gondolom, hogy a párbeszéd nagyon fontos, tanuljunk egymástól, nézzünk szembe a feladatainkkal és a kihívásokkal kiki a saját hazájában kezdjen intézkedések, és ne féljen a nehéz döntésektől. Ezeket persze a közvélemény felé közvetíteni kell, el kell magyarázni, hogy mi miért történik. Így tudunk versenyképessé válni európai szinten, illetve munkahelyeket teremteni. A holland parlament nagyon fontosnak tartja a parlamentek közötti együttműködést is, tovább az információcserét. Itt nem csak a nemzeti parlamentekre gondolok testületi szinten, hanem az egyes képviselők közötti eszmecserékre is. Ez a demokratikus felügyeleti szerepünket hangsúlyozza és erősíti, valamint tanulhatunk egymás helyes gyakorlataiból, sikereiből, kudarcaiból, talán a legtöbbet a kudarcaiból én magam is vállalkozó voltam, és azt gondolom, hogy a kudarcok a leghasznosabb tanulság az ember számára. Nagy érdeklődéssel várom a kollégák hozzászólásait, és nagyon szívesen tanulok önöktől az Európai Parlament életékes bizottságától. Köszönöm szépen. Köszönöm Brigitte van den Burchnak, amit elmondott. Még szeretnék utalni arra, hogy Jaroszláv Cavadil nem csak bizottsági elnök, hanem hosszú ideig Csehországban szakszervezeti vezető is volt, a szakszervezeti szövetség vezetője kollégaként is, tehát még egyszer külön szeretettel üdvözlöm őt, mint szakszervezet, volt szakszervezeti vezetőt. Jaroszláv parancsolj. Köszönöm, Tomasz. Nagyon örülök annak, nagyon örvendetes dolog az, hogy itt egymás mellett ülhetünk, és hogy nem csak szakszervezeti emberekkel együtt. Nagyon örülök annak, hogy részt vehetek ebben a vitában, eszmecserében. A cseh köztársaságban lévő helyzet alapján fogom elmondani, amit mondok. A válság leküzdése hmm, bizony nem volt könnyű. Nos, mik voltak a legnagyobb nehézségek? Beszélgettem eh, svéd kollégákkal is, akik eh, azt szokták mondani, hogy a gazdaság, illetve a szociális ügyek jelentik egy eh, gazdasági társadalom fejlődésének a két tengelyét, pillérét. Igen, mindig megpróbáljuk a szociál szociál-ökonómiai optimumot megtalálni és ez nem működik akkor, hogyha valamelyik az egyiket a két dimenzió közül figyelmen kívül, vagy kevéssé vesszük figyelembe. 2009-ben nagyon súlyos volt a helyzet, és minden lehetséges problémát vizsgáltunk, megvizsgáltuk a beruházási tevékenységet, mindent csökkentettek, visszavágtak a nyugdíjakat, a béreket, a fizetéseket, és mégsem következett be a fellendülés. De a kormány nem lépett más útra, tovább folytatta a megszorítások, a költségek csökkentésének a politikáját, és így érkeztünk el 2013-ba. 2012-ben egyébként még azt láttuk, hogy közben a szomszédos országok, a németek, a lengyelek, a szlovákok már sikeresen elindultak a növekedés felé, és mi még mindig benragadtunk a recesszióban. Ekkor születtek kezde, új kezdeményezések. Hat a munkanélségi ráta közelítette a 10 százalékot. Sok mindent megpróbáltunk a helyzet javítása érdekében. Jelenleg, azaz 2000 15-ös adataim vannak még, tehát 2015-ben 0,7% volt a gazdasági növekedés, a munkanélküliség pedig csökkent. Nos, a kérdés az, hogy mit tette ezt lehetővé, hatalmas nagy beruházási tevékenység, vagy beruházások támogatása, a, vagy az, hogy liberalizálták a munkaerőpiacot, vagy esetleg egyszerűen a korábbi megszorítási politika katasztrofális volt, és kellett attól mozdulni, újra vissza kellett vezetni az embereket a munkaerőpiacra. Tulajdonképpen el akartuk érni a 6%-os munkanélkül munkanélküliségi rátát, ami nagyjából az európai átlagnak felel meg. Ez persze nem volt könnyű, de erőfeszítések történtek minden érintett részéről. Munkajogi intézkedésekre nem volt sürgetően szükség, Mm, mert eh, nagyjából tudtuk, hogy eh, hol vannak a nagy problémák, elsősorban a fiatalok, eh, illetve az 50 fölöttiek munkanélkülisége volt magas. Mindenhol, persze Európában, a fiatalok körében problémát okozott a magas munkanélküliség. Hogyan lehetett javítani a helyzeten, igazán jó eredményeket elérni? A fő kérdés az volt, hogy hogyan lehet elfogadni azt, vagy hogyan, mit lehet tenni az ellen, hogy a strukturális munkanélküliség ne ragadjon be ezen a magas szinten. A tagállamok parlamentjei is nagyon aktívan próbáltak megtenni valamit a válság ellen, és az Európai Unióval együttműködve mi mindenképpen európai polgároknak érezzük magunkat, bár időnként ezért magas árat kell fizetnünk, és mm, most szembesülünk egy másik nagy válsággal, amit a bevándorlás jelent. Csehországban Csehország ugyanolyan kevéssé érintett a migrációs válság kapcsán, a, nálunk éppen az a probléma, hogy elmennek tőlünk a munkavállalók Németországba, máshova mennek dolgozni, és a mi szociális védelmi rendszerünk nem elég vonzó a bevándorlók számára. Nem, nem is akarnak hozzánk jönni. Gondolkoztunk azon is, hogy hogyan fordulhat az elő, hogy a migránsok bizonyos országokba akarnak csak menni, mások más országokba viszont egyáltalán nem. Ezt a kérdést azt hiszem, hogy nem vitattuk meg még behatóan. Ugye Németországba, Svédországba, Hollandiába akarnak menni a migránsok. Hát én most nem akarok bosszankodni emiatt, de azért el kellene gondolkozni talán azon, hogy miért van ez így. Ugye oda mennek az emberek, ahol legtöbb a perspektíva, ahol legjobb a társadalombiztosítás vagy a szociális biztonsági rendszerek. Több bonyolult dolgokról van szó, és az Európai Parlament és elég nehézen találja meg a megfelelő fellépés módját. Ugyanez a helyzet a mi parlamentünkben is, de hogyha az Európai Parlamentre gondolok, szinte nem is értem, hogy itt hogyan képesek egyáltalán döntés, a felé eljutni, vagy meghozni a döntéseket. De hát a rendszerek olyanok, amilyenek, és meg kell próbálnunk ezekből a legjobbat, lehető legjobbat kihozni. Az Európai Parlament eh, azt kellene, hogy megvalósítsa, amit az emberek akarnak ennek érdekében, hogy javuljanak a, javuljon, jobbá váljon az életük. Nem elsősorban számokra van szükség, hanem jobb környezetre a munkavállalók számára. És akkor azután, ha ez adott, a nemzeti parlamentek is kifejtetik a saját tevékenységüket. De hogyha az államoknak nem sikerül a szükséges környezetet megteremteni, ami a munkaadók és a munkavállalók számára feltétlenül szükséges, akkor igazából nem tudunk előre lépni. Itt most az Európai Parlamentben vagyok, igyekszem diplomatikusan és óvatosan fogalmazni. Minden helyzetek kapcsolatban lehet persze szép prédikációkat tartani, hosszasan beszélni, de konkrét bizonyítékokra is szükségünk van, hogy tényleg igenis javítható a helyzet a munkadókkal, mindenkivel együtt kellene ezt megtennünk, mert ha nem sikerül, ha nem sikerül elérnünk, felépítenünk semmit, akkor bizony vesztesek leszünk. Nem csak Görögország lesz az egyetlen vesztes, vagy nehéz helyzetben lévő ország, hanem azt hiszem, azt is tisztán kell látnunk, hogy valamennyien egy csónakban ülünk. Ez bizony így van. És ezért eh, hitelesen kell cselekednünk. Azt eh, kell elérnünk, amit eh, elvárnak, amit követelnek tőlünk. És hogyha ez sikerül, az persze csodálatos lenne minden nagyon bonyolult és nehéz, de hát ezért vagyunk itt, ezért vagyunk mi parlamenti képviselők, ezért vállaltuk ezt a feladatot, és közben tulajdonképpen mindegy, hogy most nemzeti parlamentben képviselő valaki, vagy az Európai Parlamentben, valamennyiünknek az a feladata, hogy valamit teljesítsünk a munkánkkal, elérjünk valamit. Persze ez nem könnyű, amikor Európa ki akart tartani a jogok biztosítása mellett. Tegnap láttuk itt Brüsszelben például, hogy eh, munkások eh, tüntettek, eh, és gyakran találkozunk olyan rendszerekkel, amelyek biztosítanak bizonyos szociális ellátásokat, juttatásokat, de hát ezeket mindig valamiből finanszírozni kell. Az Európai Unióban megéljük például, vagy szembesülünk a szociális dömping jelenségével is, de hát ez a szociális dömping azért alakult ki, mert nincs elég védelmi mechanizmus, nem építettünk be elég védelmi mechanizmust a rendszerekbe a keleti vagy a szegényebb országokban élők hajlandók sokkal kevesebb pénzért is dolgozni. És lehet, hogy másokat nem zavar, de engem igen, ez a, az a tény is, hogy egy alacsonyabbak a bérek és a fizetések azokban az országokban, amelyek azután nyugaton keresnek boldogulást. A gyerekmunka Bangladesben, vagy más szegény országokban, hát ennek kapcsán is gondolunk kell arra, hogyha a gyerekek nem dolgozhatnának, akkor egyszerűen a családnak nem lenne mit enni. Tehát egyszerű dolog tiltakozni, ilyen negatív jelenségekkel szembe felépni, de azért ezek a dolgok összetettek, és nagyon sok szempontra kell gondolnunk. Amikor szabályokat határozunk meg, akkor azokat be is kell tartanunk. Ha jogszabályokat alkotunk, azok mindenkire vonatkoznak, mert ha ez nem így van, akkor nincs értelme a munkánknak. A külföldieknek azt mondhatjuk, hogy jó, gyertek hozzánk dolgozni, de ugyanolyan feltételekkel, mint a saját munkavállalóink. Ez az alfája és az omegája ennek a kérdésnek, tehát mindenkinek tiszteletre kell tartani a szabályokat. Köszönöm szépen. Köszönöm, Jaroszláv. Hát nagyon sok labdát feldobtál nekem, úgyhogy legszívesebben megpróbálnék egy koreferátumot tartani, de ezt persze nem teszem meg, mert hát én itt a vendéglátó vagyok, és heten jelentkeztek, heten kértek szót. Nem, így nem lehet csak a cetli felmutatásával, vagy benyújtásával lehet szót kapni, kedves kollega mert ha ez nem így lenne, akkor senki nem kaphatna szót, nagyon szigorú utasításaim vannak. Úgyhogy aki még szeretne hozzászólni, azt kérem szól, töltse ki ezt a hozzászólás igénylő kis papírkát. Most pedig ugye a következő előadónk Micsiszláv Augustin Lengyelországból, a lengyel parlament képviseleti. Panie przewodniczący, panie przewodnicząca, e, było tutaj... Köszönöm szépen. Sok mindent e, érzelmi megkülesítésből is hallottunk, mert a válság komoly társadalmi következményekkel járt, és erre igyekszünk fókuszálni. Elfelejtjük közben azokat a nagy folyamatokat, amelyek lejátszódnak időközben, és amelyek függetlenek a az aktuális eseményektől beszéltünk az Európai Szociális Kartáról, az új szociális agendáról, amelynek figyelembe kéne venni a globalizációt, a demográfiai változásokat, a tudás alapú társadalmat. Ezekről szeretnék röviden beszélni, ez mindenek előtt azért érdekes, mert ezt figyelembe kéne venni a beruházásoknál. Ezt Európában nem csak tehernek szabad tekintenünk, nyilvánvalóan pénzbe kerül ez is, tehát egy költségvetési tétel, de inkább tekintsük beruházásnak. Ez azt jelenti, hogy korlátozott eszközeink vannak, forrásaink vannak, de ezt figyelembe kell venni a szociális változások során. Úgy gondolom, hogy nagy számú munkanélkül jön Európában, erre reagálnunk kell, és azokat a piacokat kéne fejleszteni, amelyek munkahelyet teremtenek. Tehát nem mindent, hanem ott, ahol teremtés folyik. Ezt gyakran szem előtt tévesztjük, hogy itt van például az ápolási piac. Ez egy jó terület, ahol érdemes innovációt kialakítani, ahol érdemes beruházni. Ezzel egyébként több millió munkahelyet is tudnánk ugyanakkor teremteni, és jól képzett eh, embereket tudunk alkalmazni eh, magas színvonalú ápolásra olyan emberek számára, akik már nem képesek egyedül boldogulni. Itt számos európai ország tett már lépéseket, Lengyelország is hozott ilyen törvényt, mert itt komoly esélyt látunk arra, hogy akár 400 ezer munkahelyet is teremtsünk. A végén pedig ö, szeretném üdvözölni Brigitte van der Burgert, és én a PV-ből jövök ö, Lengyelországból, és ö, nálunk is van Philips üzem, gyakran látogatjuk meg Eindhoven-t. Négy Philips üzem. Ez tényleg szép. Rumel Rásux, Lettország. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a benyomásom, hogy a hozzászólók egyik fele Görögországból érkezik, a másik fele pedig Görögországról beszél, de Lettországban is volt válság, ezért egy néhány pontot szeretnék most felvetni az a kapcsolatban, hogy mi a mi benyomásunk. Hosszas vitát folytattunk, például a beruházásokról, magán és állami beruházásokról volt szó volt, illetve a inkluzív növekedésről és fenntartható növekedésről is sokat beszélünk, ami természetesen jogos, de ugyanennyire fontos, hogy magas színvonalú munkahelyeket teremtsünk az emberi erőfások fejlesztése érdekében. Így tudunk fellépni a szegénységgel és a kirekesztedéssel szembe, ahogyan a lengyel előttem szóló kolléga is említettem Mindenek előtt fontos, hogy a szakképzettséget növeljük a munkaerőpiacon, így jobb eredményeket tudunk elérni a befogadásban és az életszínvonal területén is. Lettországban közvetlen kapcsolat van a munkaerőpiaci indikátorok és a képzettségek között. Minél magasabb a képzettség, annál jobb és stabilabb egy pozíció, hogy amely lehetővé teszi, hogy az egyének a munkaerőpiacon maradjanak. Meggyőződésem, hogy a magas színvonalú munka, amely tanuláson alapul, tényleg segít megoldani a kihívásokat. Úgy gondolom, hogy egyéb további aspektusokat is figyelembe kell venni, például a munkahelyek minősége, amelyhez hozzátartozik az, hogy érték értékeljük, milyen jellegűek azok a munkahelyek, amelyeket felkínálnak. Szeretnék gratulálni a Cseh köztársaságnak a munkanélküliség kezelésében. 2015-ös adatok szerint 10%-os az ő munkanélküliség, de érdekes az például, hogy a a nők munkanélkülisége 8,6%, míg a férfiak munkanélkülisége 11,4%, tehát legalább eh, itt eredményt értük el a nők jogaival kapcsolatban. Köszönöm szépen. Még egyszer emlékeztetni szeretnék, nem változott az időkeret, még mindig két perc a hozzászólósik ideje. Alexandru Petru Fratean, román képviselő, a szenátusban képviselő. Köszönöm szépen. Számomra világos, hogy az Európai Unió párhuzamos válságokkal szembesül egyidejűleg a külső árak, a foglalkoztatás, az infláció, mint probléma, a migrációs probléma, a biztonsági probléma keleten és délen és szolidaritásra és elszámoltathatóságra egyben van szüksége ilyen időszakban. Ezért gyorsan kell reagálnunk, meg kell találni a legjobb megoldásokat a polgárok érdekében, és a legjobb, ha a, újra gondoljuk azt, hogy hogyan is működünk, például a gazdaság területén, előtérbe kell helyezni a polgárok érdekeit. A jelenlegi bizonytalanságunk túl kell lépnünk. Ha látjuk, hogy nap mint nap erősödik a bizonytalanság, ennek ezt úgy tudjuk kezelni, hogyha jobb egyensúly alakul ki a kereslet és a kínálat között. Az európai FC terv nyilvánvalóan jó megoldást kínál a magánberuházók számára, miközben építünk a public Private Partnership intézményére, de figyelembe kell venni számos más kérdést is, tehát be kell ruházni az emberi erőforrásba, az adó rendszerben is figyelembe kell ezt venni, ez mindenképpen jó ösztönzőt jelentene a beruházásokhoz. Bátorítani, ösztönözni kell az európai polgárokat, hogy bízzanak meg a politikákban és az intézményeikben. A kormányoknak ilyen értelemben kell működniük, és stabilitást kell biztosítani, egyensúlyt kell biztosítani, a közérdekek és a beruházások között. Köszönöm szépen. Köszönöm. Laura Adjéa, az Európai Parlament képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. El kell, hogy mondjam, az elmúlt másfél évben, ezen ciklus másfél évűben, tehát gyakran feltettük a kérdést, hogy milyen politikai intézkedésekkel lehet tulajdonképpen munkahelyeket teremteni, átképzés is szóba került, munkahelyi teremtés, újonnan fejlődő szektorokat feltárni, a szociális gazdaság, a zöld gazdaság, ez mind érdekes, és nyilvánvalóan önmagában helyes is. Ami mindeddig veszélyes volt, az az, hogy, és fontos is volt, hogy milyen kockázatok merülnek fel, és a valóság hogyan reagál egy-egy elképzelésre. Az Európai Bizottság bizottság reakciója, hogy Kínának piacgazdasági státuszt adnak. Hát ez a gyakorlatban azért ö, oda vezetett, hogy a projektjeink, a szavaink szembeni bizalom megrendült, amikor arról beszélünk, hogy támogatni akarjuk az európai foglalkoztatást a kínai nyomás olyan nagy lesz a termelés területén, hogy nem fogunk tudni igazán szembeszállni vele. Ez azt jelenti, hogy a termeli ágazatunk szétesik, hiszen gyakran nem voltunk elég bátrak, hogy hatékony iparpolitikát folytassunk. Ezért felteszem a kérdést, hogyha már ma az Európai Unión belül a szociális dömping ilyen nagy problémát jelent, hogyan fogunk tudni majd szembeszállni azzal, amit a kínaiok okoznak a piacunkon, a csatlakoznak. Ezt a kérdést kell feltenni. Persze lehet foglalkoztatásról beszélni, fenntartható foglalkoztatásról is lehet beszélni, de mindig olyan kolosszusokkal szembesünk, amikkel nem tudunk szembeszállni. Köszönöm. Urs Pirkl, Szlovénia. Köszönöm szépen. Új munkahelyek teremtéséről beszélünk itt, és ha erről beszélünk, akkor el kell, hogy mondjam, ez az egyik fő feladata a foglalkoztatási politikának. A foglalkoztatási politika sosem lehet egy melléktermék, vagy hulladék. Ezt ön is mondta, elnök úr. Mi valamennyien azt szeretnénk, hogy valahol nulla legyen a munkanélküliségi ráta. De ezt nem lehet megcsinálni. Az elméletben talán, de gyakorlatban soha. A bizonytalan munkaviszonyokat is meg akarjuk szüntetni, és a részfoglalkoztatást is, amennyiben nincs perspektíva mögötte, illetve nem tud szociális biztonságot nyújtani. Hogyha sikeresek vagyunk a foglalkoztatás politikában, nos, ebben az esetben kevesebb energiát kellene, a szo- akkor kell, kevesebb energiát kellene a szociálpolitikára fordítani, ahogy a AAA minősítést megszerezzük. Ez volt az előző témánk. Persze minden államnak és az EU-nak is meg kell gondolnia azt, hogy milyen munkahelyeket akarunk. Az biztos, hogy mindenkinek egyenlő munkáért, egyenlő bért kell kapnia, méghozzá tisztességes bért. Ez egy alapvetés. Természetesen vannak, akik a specializációról is beszélnek. Igen, ez jogos, de itt meg kell említeni a régiók fejlődését is, a specializációt szem előtt kell tartani, és hogy hogyan tudjuk a különböző gazdasági ágakat összefogni, kombinálni. Amit szintén támogatni kell még, az az egyetemekkel folytatott tudományos együttműködés, hiszen termelékeny munkahelyeket akarunk, amelyek magas hozzáadott értéket tudnak előállítani. Köszönöm. Köszönöm szépen Ciprus képviseletében Kevi Kutra Kokuma kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először a munkahelyteremtés témájához szeretnék hozzászólni a bizottság képviselőjének a jelenlétében. Alapvetően a vállalkozások teremtenek munkát. Ezt nehéz központi akaratra előidézni, és ebből lesz aztán a gazdasági fellendülés. Nagyon fontos az teljes életen át tartó tanulás. a munkavállalókat segíteni kell, támogatni kell őket, hogy munka lehetőséget találjanak. Aztán a munkanélküli fiatalokat előnyben kell részesíteni ott, ahol álláshelyek jönnek létre. Különböző részmunkaidős foglalkoztatási formákban is dolgozni kell. Tehát minél teljesebben ki kell aknázni a rendelkezésre álló lehetőségeket. Állandó, folyamatos és tisztességes álláshelyeket szeretnénk. Az illetékes biztos szavaira szeretnék még reagálni. Korábban arról beszélt, hogy mindenkinek esélyegyenlőséget kell biztosítani, most pedig már tisztességes lehetőségekről beszél, mert az egyenlő lehetőségeket nem sikerült megteremteni. Azt látjuk, hogy a vállalatok bért csökkentenek. Például 2015-ben Cipruson ezer olyan ember volt, aki bizonyos köztartozások miatt eljárás alá került, ügyészségi eljárás indult ellenük, illetve végrehajtás. És nem tudták a törlesztés feltételeit biztosítani. A lényeg az, hogy minőségi munkahelyeket szeretnénk, fenntartható álláshelyeket, és egy szociálisan orientált államot, amely ezt támogatja. Tanya González Penias az Európai Parlament részéről. Köszönöm szépen a szót. Európa az utóbbi években nagyon megszenvedte a válság hatásait. Az életszínvonal nagyon keményen lecsökkent. És ez nem egy természeti jelenség, nem egy természeti csapás, hanem a rossz politikai döntések idézték elő. A válság elhibázott kezelése okozta leromlottak a közérdekű szolgáltatások, csökkentek a jogok. És nézzük meg, hogy intézményi szinten milyen döntéseket hoztak. Például a fiatalok munkanélkülisége többször elhangzott, ez egyre inkább sújtja az európai tagállamokat, különösen Spanyolországot. A Spanyolország első helyen áll a fiatalok munkanélkülisége terén több mint 50 kal részmegoldásokról hallhatunk csak, amelyek a probléma lényegét nem kezelik. Az egyik megoldás, ahogy mondják, a mobilitás. De valójában ez azt jelenti, hogy külföldre kell vándorolniuk a fiataloknak, ha dolgozni, dolgozni akarnak. Ez agyelszívás. Rengeteget fektettünk be a jövőbeni szakképzettségükbe, és most elvesznek számunkra. Ki fog majd társadalombiztosítást fizetni a jövőben? Ki fogja a közterheket befizetni? Miből fogjuk finanszírozni a szociális kiadásokat? Aztán a, a fiatalok számára kezdeményezett munkahelyteremtés mindössze 5%-os hozadékkal járt számunkra. Ez nagyon kevés. Támogatott gyakornoki állások jelentek meg, és bizonytalan körülmények között végezhető munkahelyek magasan képzett fiatalaink vannak, és a, az európai szakpolitikai döntések fokozzák a problémát. Az északot és a délt kellene összekötni a gazdaságfejlesztéssel. Ahelyett, hogy csökkenne a szakadék észak és dél között a megszorítások miatt, csak tovább nő. Aztán új iparágakról beszélünk arról, hogy lehetőséget kell teremteni. Például az energetika terén, a tudásátadásban meg kell védenünk az iparunkat, hogy a fiataloknak munkát tudjunk adni. Jelenleg mindent kiárusítunk a szabadkereskedelmi megállapodásokkal, és lebontjuk a gazdasági fékeket. Köszönöm szépen. Anguló képviselő kapszott señor presidente. Y, eh... Köszönöm, köszönöm szépen, elnök úr. Meggyőződésem szerint a munkahelyek jelentik a legjobb szociálpolitikát. A spanyol tapasztalatokból ezt vonhatjuk le következtetésként az utóbbi öt év alapján. A szociálpolitika világos gazdaságpolitika nélkül elképzelhetetlen. És az utóbbi négy évben a spanyol kormány szembesült az államháztartás kiigazításának a sürgető igényével. Komoly deficitünk alakult ki, amit kezelni kellett. Ez lefékezte a növekedést. És a makrogazdasági egyensúly érdekében, illetve a könyvek egyensúlyba hozatala érdekében a szociális jóléti államot kellett korlátozni. Úgyhogy hátraarcot csinált Spanyolország. Megpróbáltuk menteni, ami menthető, munkahelyeket teremtettünk, igyekeztünk ösztönözni beruházásokat, és a szociális vonatkozásokra való odafigyelés munkahelyeket teremt. A struktúrális reformok szintén nagyon fontosak, és a munkaerőpiaci reform az egyik lényeges területe ennek. Ebből is keletkeztek munkahelyek, nagyon kis növekedést értünk el ugyanakkor, alig több mint egy százalékot, de ez munkahelyeket hozott. Az utóbbi évben több mint 600 ezer álláshely keletkezett a gazdaságban. És más nagy horderejű intézkedésekre sor került a fiatalok munkanélküliségének kezelése céljából. 55%-ról most már 50% környékére csökkent a fiatalok munkanélkülisége, és tovább kell csökkenteni. A szociális modell ügyében annyit szeretnék mondani, hogy fontos, hogy a tagállamok vállalják a kezdeményezéseket, de közben uniós támogatásra is szükség van, és az európai alapokat használjuk fel erre a célra. A ifjúsági garanciával együtt köszönöm. Vladimir Vladovics utolsóként Szerbiából. Köszönöm, elnök úr. Mindeneket köszönöm, hogy meghívtak minket is, nem EU tagállamot, hogy részt vegyünk itt az Európai Parlamentben megszervezett vitában. Az országunkban a strukturális reformok végrehajtásán dolgozunk, és nagyon jó eredményeink vannak a tekintetben, hogy javul az üzleti környezet. Tavaly nagyon sok nagy befektetőt, beruházót sikerült oda vonzanunk Amerikából, az EU-ból, Egyesült Arab Emirátusokból, az egész világról de nagy problémák van a fiatalok munkanélküliségével, 40 százalékos a ráta, hasonlóan a Nyugat-Balkán többi országához. 2016 a vállalkozás éven állunk, vállalkozások éve, és türelmesen hallgattam Vandenburg asszonyt, és néhány kérdést szeretnék most feltenni, feltenni neki. Milyen adó ösztönzők léteznek Hollandiában, milyen fiskális ösztönzőkkel támogatják, vagy bátorítják a startupokat. És tudna példát mondani egy ilyen kezdővállalkozás finanszírozására Hollandiában, hogyan történik ez? Az utolsó hozzászóló Nuklis Kliotis. Köszönöm szépen. Azt hiszem, itt alkalmazott hozzászólás, alkalmazott retorika is jelzi azt, hogy romlott a helyzet a munkaerőpiacon, és ez az alkalmazott neoliberális politikának köszönhető, és hát Brüsszel is csak ezt közvetíti, ezzel teszik tönkre a munkaerőpiacot instabilitás, a biztonság hiánya, szegénység, és ez elsősorban a fiatal nemzedéket sújtja. A fiatalok körében az unió történetében most a legmagasabb a munkanélküliség, és általában is Dél-Európában rekord magasságú a munkanélküliség. Amikor gazdasági kritériumok kritériumokat állítottunk fel az európai szemeszter számára. Miért nem tudunk kritérium, ugyanígy kritériumokat meghatározni a fiatalok munkanélkülisége számára? Szerintem mindenki egyetért abban, hogy tisztességes jó munkahelyek létrehozása kell, hogy legyen a prioritás. És nem várhatjuk meg, amíg ez a híres, sokat emlegetett Juncker program valahogy majd egyszer lezárul. Most kell cselekedni. A Juncker tervben szereplő 350 milliárdból Nyilván a jelentős rész majd a magánszektorból érkezik. Amikor Juncker még bizottság elnök jelölt volt, akkor máshogy gondolkozott akkor még azt mondta, hogy mennyi támogatást fog adni majd az Európai Unió, vagy az Európai Bizottság, és ekközben mi történt, a különböző programokból lefaragtak, például a Horizont 2020 nak szánt néhány milliárd, az nem friss pénz, hanem azt elvették egy másik programból. Valódi új tisztességes munkahelyeket kellene létrehozni, és hosszú távú állami beruházásokra van szükség, amelyeket beruházási bank támogatna. Ez lehet az alapja egy átfogó komprehenszív stratégiának és persze meg kell teremteni a szükséges kereteket a magánberuházások számára is, de először az állami beruházásokra van szükség kollektív tárgyalások, kollektív megállapodások, tisztességes nyugdíjak, ezekre van mindenképpen szükség. Elnök, köszönöm. Most még van időnk arra, hogy Brigitte van der Burg és Jaroszláv Zavadil tudja reagálni az elhangzottakra. Hát talán önnel kezdjük 5 percben, vagy hát ahogy akarjátok, olyan sorrendben. A vita nagyon érdekes volt, és elsősorban a munkahelyek létrehozásának a problémájára helyezzük a hangsúlyt, ami rendben is van. Nyilvánvaló azt is meg kell néznünk, hogy milyen területeken vannak eredmények, hol történtek nagy változások, hol javult a helyzet. A cseh köztársaságban is tettünk több kísérletet, így például elemeztük azt, hogy a különböző öt évben mire lesz szükségük a régióknak, milyen képzettségű munkavállalókra, milyen átképzésekre, lenne szükség. És ezt természetesen azután a regionális önkormányzatoknak kell lebonyolítani, gondoskodni a megvalósításról. Persze vannak problémás régiók is, ahol korábban jelentős volt a bányászat, ami megszűnt, és éppen ezért új esélyeket kell teremteni. Ez egész, egy egész régiót hátrányosan is befolyásolhat. Egy másik probléma az illegális foglalkoztatása, fekete munka. Ezzel már régóta küzdünk, és vannak különböző ellenőrző felügyeleti szervek, hatóságok, de nagyon nehéz az illegális foglalkoztatást megszüntetni. Persze, elismerem, hogy nálunk azért nem annyira rosszabb helyzet, mint például Spanyolországban, ahol a fekete gazdaság aránya lényegesen nagyobb, mint nálunk. Megpróbáltunk infrastruktúra projekteket is megvalósítani munkahelyteremtési céllal. Ez is minden bizonyal egy lehetőség de azért azt is látnunk kell, hogy ez egy olyan recept, amit nem lehet minden esetben is mindenhol alkalmazni. A legfontosabb talán az, hogy a pénzügyi támogatás álljon rendelkezésre amikor érdekes kezdeményezések, elgondolások bukkannak fel. Több éves tapasztalat mutatja azt velünk, hogy a növekedést kell mindenképpen valahogy elindítani, mert csak ez teremthet új munkahelyeket, és ez eredményezi a helyzet javulását. Persze nincsen általános minden helyzetre érvényes, egységes recept, egyedi megoldásokra van szükség, egyedi konkrét helyzetek kapcsán. Ez pedig azt jelenti, hogy hát sokat kell dolgozni mindenkinek. Vannak olyan régiók, ahol borzasztó magas a munkanélküliség, és nagyon rossz a helyzet. Köszönöm szépen. Most hollandul fogok beszélni. Mindenek előtt Hollandia nem olyan ország, amely arról lenne ismert, hogy rossz lenne a szociális ellátórendszerünk, legmagasabb a minimumbér nálunk, és az egyik legjobb a szociális ellátórendszerünk egy kompetitív gazdaság és a fejlett szociális ellátórendszer, ez igenis nagyon jól működhet együtt. Itt többen azt mondták, hogy ez nem így van, de mi vagyunk a jó példa arra, hogy ez igenis működhet így. Nagyon fontos az, hogy a jövőben is fenntarthatóan működhessenek a rendszerek. Hollandiában ugye mindig koalíciós kormányok vannak, jelenleg a PFDA bal működik, eh, vagy eh, van koalíciós kormányon a, a liberális eh, FFD, ami hát nem egy evidencia, de együtt tudnak működni az egészségügy, a munkaerőpiac reformok területén is, szociális téren is, és a parlament is sok saját kezdeményezést tesz, nem csak arra vár, hogy majd Európa megmondja, hogy mit csináljunk. Persze nem könnyű időket éltünk meg, 6% volt a munkanélküliség, nagy problémánk volt a fiatalok munkanélküliségével és a 50 pluszos évnél idősebbek munkanélküliségével. Akkor is, hogyha például egy üzemetben építések vannak, és valaki munkanélkülévé válik, akkor is munkát kell találni, még az 50 fölöttiek számára is. Nagyon sok az önfoglalkoztató, ez is lehet egy nagyon jó reagálás más, Hogyha nem elég rugalmas a munkaerőpiac, akkor létrejöhetnek esetleg olyan konstrukciók is, amelyek még jogszabály ellenesek is lehetnek. Igen, többen elmondták a képviselők között, hogy életen át tartó munkahelyekre van szükség. Hát szerintem ezen azért el kell gondolkodni az emberek kapjanak egy adag biztonságot is, de azért legyenek rugalmasak, és lehet, hogy váltogatni kell a munkát, a munkahelyet. Nem csak ideiglenesen rugalmas állásokra gondolunk, hanem arra is, hogy rugalmasan álljanak hozzá a változásokhoz az emberek. Nem, nem járjuk ki Hollandiában, és ezzel foglalkozik a parlamentünk is. Miért van erre egy szükség? Azért, mert már most tudjuk, hogy tíz év múlva az mostani munkahelyek legalább 50 a 10 év múlva már nem, fog, nem lesz meg. Tehát 10 év múlva 50%-a a munkavállalóknak olyan szektorokban fog dolgozni, amiről most sejtésünk sincs, hogy hol lesznek ezek az állások. Tehát akkor hogy lehet arról beszélni, hogy egy életen át tartó fix munkahely? Ezért megtettem azt a megjegyzést, hogy végül is a vállalatok azok, akik létrehozzák a munkahelyet, és nem az állam vagy az állami intézmények, mert eh, ez utóbbi esetben a költségvetésnek kerül ez sokba. És eh, a Smart Cities, az intelligens a kapcsolatban, igen, ott eh, persze az államnak is lehet szerepe, biztosítania kell azt, hogy jók legyenek az iskolák, és jól képzett emberek biztosítatják a jövőnket a szerb képviselőnek is szeretnék válaszolni. Ugye ő kérdezett rá, hogy hogyan történik nálunk a startupok finanszírozása. Most mi abból indulunk ki, hogy kisvállalkozások, KKV-k és startupok nagyon nehezen jutnak kezdő finanszírozáshoz. Hollandiában ezt próbáljuk könnyíteni, ezt a kezdeti finanszírozást, és van egy törvényi követelmény, tehát stratégiai és innovációs kutatásokra kell befizetni egy bizonyos összeget, de, de ilyen célokra a bankok nehezen adtak hitelt a pénzügyi válság kapcsán. Ezért most azt csináljuk, hogy más finanszírozási formákat keressünk. Egy ilyen lehet a crowdfunding, azután más vállalatok is ruházhatnak be, tehát egymásba is beruházhatnak a vállalatok. És ugye vannak olyanok, akik azt mondják, hogy 20 év múlva már nem a bankok lesznek a legjelentősebb finanszírozók egy jövő perspektívára van szükség, ahelyett, hogy mindig a múltban nézzünk, próbáljunk előre tekinteni, hogy a kihívásokra jó válaszokat kell találni. Nem értek egyet az olasz képviselővel, hogy Európa nem képes választ adni a kihívásokra. Van egy fantasztikus piacunk, nagyon sok eh, jól képzett ember, munkavállaló, és úgy gondolom, hogy igenis eh, mi európaiak ezt eh, bizonyítottuk minden ország a saját módján bizonyítottuk, hogy igenis tudunk válaszokat adni a kihívásokra. Persze Kína nagy konkurencia, de Hollandiában nagyon sok munkahelyet teremtettünk, hogyha például sok mindent mi okosabban csinálunk, mint, mint Kína. Az egyetemeket kell jó helyzetbe hozni hogy alapkutatást is végezzenek, és alkalmazott kutatást is, és tegyek alkalmassá, vagy a, a vállalati élekben is helytálló embereket képezzenek az, az egyetemek, akik azután ugye a, a nagyon dinamikus és nagyon produktív vállalatokban tudnak dolgozni, mert nálunk tényleg dinamikusabbak és a vállalatok, mint sok más országban. De hogyha nem megfelelő a képzettségi szint, akkor mindig majd megy a küzdelem, küzdelem a legalacsonyabb bérek felé irányuló spirál mentén, és ezt mi nem akarjuk. Mi Hollandiában jól képzett, produktív munkavállalókat akarunk, akik rugalmasak és képesek reagálni a jövő kihívásaira. Az nyilvánvaló, hogy lesznek kihívások továbbra is, de én bízom abban, hogy az Európai Unióban ezeket a válaszokat mindig meg tudjuk találni, és közös célokért együtt küzdünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, három megjegyzés még a végén. Azt hiszem, abban értük és a mostani vita is rámutatott erre, hogy több beruházásra van szükség, mind magán, mind állami beruházásra, a stratégiai infrastruktúrába, a képzésbe, oktatásba, kutatásba, energiahatékonyságba, felülem akár startupokba is nagyobb beruházásra van szükség rendben. A második persze a következő kérdés, hogyan lehet ezt finanszírozni? És itt Juncker gondolata végül is első látásra nem rossz, hogy létrehozunk egy európai stratégiai beruházási tervet. A kérdés, hogy ezt hogyan lehet finanszírozni, meggyőződésem, hogy az az európai költségvetésen belüli átcsoportosítással nem fog működni, ez akkor tud működni, ha friss pénz kerül a rendszerbe. Így a nemzetállamokat és a magánbefektetőket is be kell vonni ebbe. Ilyen értelemben az igazi gazdaságkutatók egy európai beruházási kompenzációra gondolnak, átcsoportosásra gondolnak, amit ki, járulékra gondolnak, amit ki lehet vetni adott esetben. Én azt gondolom, hogy alulfinanszírozott teljes mértékben mindedig a Juncker terv, ezért aztán eh, nemzeti és európai szinten is végig kell gondolni, hogy hogyan tudjuk eh, szolidaritásos alapon ezt a célt jobban elérni, hogy több legyen a beruházás, és ezeknek a célja az kell, hogy legyen, hogy új munkahelyeket teremtsenek. Még egy megjegyzés ebben az összefüggésben meggyőződésem, és teljesen helyes az egyik megjegyzés, amit hallottunk, hogy végig kell gondolni, hogy az európai szociális alapból hogyan tudunk támogatásokat juttatni azon államoknak, amelyek válságba kerültek, hogyan jutnak gyorsabban hozzá ezekhez a pénzekhez, és a pénzek hogyan tudnak hozzájárulni gyorsan ahhoz, hogy nagy bürokrácia nélkül kikerüljenek az államok a súlyos helyzetükből. Harmadszor még egy megjegyzés, amire Brigitte szinte meghívott itt a végén, hogy ugye azt mondta, a munkahelyek 50%-a nem lesz meg 30-40 év múlva. Vannak, akik 20 évet mondanak, vannak, akik 30 évet mondanak. Ezt hiszem, hogy ez tényleg már a jóslás az üveggömb betekintés kérdése, de hogyha felhívják a figyelmet ezek a kutatók tényleg arra, hogy a megkezdődött negyedik ipari forradalommal, hogy a 4.0 ipari forradalommal aztán különböző neveket adtak a dolgoknak, de mindenképpen a következő 20 évben egy elképesztő 30-40 százalékos termelékenységi növekedés várható, akkor ez nagyobb, mint az elmúlt 25 év termelékenységi növekedése Németországban, annak a duplája. Tehát gondoljuk végig, akkor egészen más kategóriák merülnek fel, amikor munkát kell adni embereknek, és szerintem ez a mi felelősségünk. És a foglalkoztatási célokról, a 20-20-as célokról nem is kell már beszélnünk, hogyha ezt látjuk akkor jó, hát ez volt az a fél mondatod, ugye, de új munkahelyek jönnek létre, amelyek ezek helyében nyomulnak, hát ez egy reményteljes, bizakodó feltételezés, de én nem osztom. Azt gondolom, hogy ez magától nem fog bekövetkezni, ez egy politikailag és gazdaságilag igencsak alakítandó folyamat része, és kérdése, tehát a mi dolgunk, hogy azt mondjuk, hogy nem minden, nem azt mondom, hogy te ezt mondod, hogy majd minden rendbe jön, hanem nekünk foglalkozni kell ezzel, milyen fejlődéseket tudunk iniciálni, kezdeményezni a következő években a munkahelyteremtés érdekében, hogy az emberek olyan munkához jussanak, amiből élni is lehet. Köszönöm szépen Brigitte van der Borgnak és Jaroszláv Szavadilnak a megállapításaikat, a részvételt, a jelenlétet. Ezzel pedig egyelőre berekeztem az ülést, ma este találkozunk a vacsoránál. Holnap pedig további viták lesznek itt az Európai Parlamentben. Köszönöm.